Okay, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy elkezdjük a munkát, mert azok, akik már itt vannak, nem tehetők felelőssé azokért, akik még később fognak csak megérkezni, tehát itt az ideje, hogy elkezdjük a munkát. Kedves kollégák, Folytatjuk tehát az ülést a 23-as napi rendi ponttal. Nem a száma a fontos, hanem a tartalma. Érdemi kérdésekről lesz ma délután szó. Nagyon magasrangú szakértő vendégek érkeztek körünkbe. Fontos szakövelásokat fognak tartani. Tehát először az Európai Biztonsági Kutatás és Innovációs Fórum zárójelentését fogja nekünk ismertetni a szervezet elnöke Dragutin Mate úr. Üdvözlöm önt, és üdvözlöm a bizottság képviselőjét is, mert majd később a bizottság is szót kap, hogy a saját szemszögéből megvilágítsa a kérdést. Most meg is adom Mate úrnak a szót, hogy megtartassa előadását. Parancsoljon! Mogoče najprej dve, tri besede v mojem jeziku. Eh, lepo pozdravljeni, eh, gospod. Eh, néhány szót szlovén nyelven szeretnék szólni. Kedves ITRE bizottsági tagok, nagy tisztesség számomra, hogy meghívtak ma délután, és hogy bemutatottam önöknek az ESRIF működését, illetve záró jelentésünket. És ha megengedik, akkor most áttérek angol nyelvre. Kozi, CEO System. Uh, ESRI work uh, include... Az s 46 uh, tagú plenáris szervezet, 23 országot képvisel ez a 46 képviselő, az ipar, a magánszféra és a közszféra, egyetemek és a civil szervezetek és az EU intézmények képviselői is benne ülnek a szervezetben. Több mint 600 szakértővel működünk 11 munkacsoportban, és ez egy egyedülálló szervezeti struktúra Európában a kutatás területén. Az utóbbi két év tevékenységéről szeretnék beszámolni önöknek elsősorban biztonsági kérdésekkel foglalkozunk, egy biztonságosabb Európához szeretnénk hozzájárulni. Oly módon, hogy a kutatás és innováció területén megpróbáljuk az ipari termékekbe közvetlenül átültetni ezen kutatási tevékenységek eredményeit. És így a végfelhasználókat elérni, velük bezárni a kört. Az ipar nak az a feladata, hogy a legjobb biztonság technológiát biztosítsa, amit csak ma el lehet érni. Az innováció, kutatás és ipari ágazatokban munkánkat abban látjuk, hogy értékeinket megvalósítsuk minden területen, ne kössünk kompromisszumokat. Társadalmunk nagyon függ a technológiáktól, az infrastruktúráktól, mint például az áramellátás, internet, közlekedés, légiközlekedés, telekommunikáció és így tovább. Nagyon kis erőfeszítéssel ö, könnyű ezeket az infrastruktúrákat megzavarni, működésüket megzavarni, és ez az egyre nagyobb függőségünk egyre ö, nagyobb veszélyeknek tesz minket. Tehát az infrastruktúra biztonsága egyre aktuálisabb kérdés. fő kérdésfeltevéseink a következők. Mik a fő üzeneteink, ajánlásaink, és konkrétan mivel foglalkozik az ESRIF. Az ESRIF fő kompetenciái és kutatási területei öt klaszterbe sorolhatók be. Az első ilyen terület a megelőzés, védelem, előkészítés, válaszadás és helyreállítás biztonsága, a lakosság biztonsága, a polgári védelem értelmében vett biztonság és a válságmenedzsment. A második terület, amelyre foglalkozunk, a speciális, különleges, jövőbeli kihívásokkal való specifikus foglalkozás, a nem konvencionális támadásokra való felkészülés. A harmadik terület, amivel foglalkozunk, a kritikus erőforrások biztosítása, mint például az energia, közlekedési ágazat, illetve egyéb infrastruktúrák, amelyek az európai termelőkapacitással összefüggésben állnak. A negyedik terület a mozgással, az emberek és termékek mozgásával kapcsolatos biztonság, tehát a határvédelem például, illetve az azonosítása az embereknek és szállítmányoknak. Az ötödik pedig horizontális célokat követ. Az európai űrprogram kapcsán számos ágazatban levontott feladat mutatkozik. Ezt az öt területet megpróbáljuk elvek köré csoportosítani, és erre vonatkozik az előbb említett fő üzenet, key message nevű pont. Az egyik fő ilyen elvünk, értékünk az, hogy a társadalom, a társadalmi biztonság fogalmát fontosnak tartjuk, és minden ismert és ismeretlen fenyegetést igyekszünk feltárni és kezelni. És persze nyilván a konkrét meglévő veszélyeket pedig ö, már most kell kezelnünk. Fel kell készítenünk a társadalmat arra, hogy még ismeretlen veszélyekre is odafigyeljen. A lakosság megérti, hogy mindenre nem lehetünk felkészültek, de ezt jobban megérti akkor, hogyha minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy legyünk. Tehát mindenféle támadás, válsághelyzettel való foglalkozás, folyamatos foglalkozás a feladatunk, és a bizalomépítés a közintézményeken keresztül a lakosság felé. Azon vagyunk, hogy minden tevékenységünket interoperabilissé tegyük, rendszerszerű megközelítést alkalmazzunk, és a képességek fejlesztését egész Európában egységes szempontok alapján valósítsuk meg. A válságkezelő szervezetek interoperabilitása csak megfelelő oktatással, képzéssel valósítható meg. A polgárok ébersége és a közébersége csak akkor fog nőni, hogyha a tudatosságot megfelelő kommunikációs eszközökkel, a médián keresztül növeljük. Európa jelentős ipari hatalom és tudás bázisra rendelkező kontinens, ugyanakkor biztonsági piaca nagyon fragmentált ezért összefogottabb, közösebb erőfeszítésekre lenne szükség, hogy míg van közös európai iparpolitika, legyen közös európai biztonságpolitika is. Az iparpolitikának az innovációt kell támogatnia, ugyanakkor a biztonságot eleve be kell fogalmazni minden innovációs gondolatba. Jelentésünket úgy fogalmaztuk meg, hogy a végén ajánlásokat fogalmazunk meg. A következő témákban öt ilyen téma van. Közös európai képességek, új politikai kezdeményezések, integrált biztonságpolitikai megközelítés, a globális dimenzió és a biztonsági kutatások jövője. Engedjék meg, hogy a sok ajánlás közül csak néhányat emeljek ki. Például azt javasolja az Esztria, hogy az EU őrizze meg jelenlegi, a jelenlegi növekedés ütemét a kutatási programokban, és érje el az 1 milliárd eurót a kutatásra fordított összeg, a nemzeti programok ebből indulhassanak ki. Ahogy ígértem, röviden összefoglalom az ESRIF jelentés következtetéseit. Van egy négy oldalas összefoglaló is, ezt önök megkapták. A teljes jelentés persze ennél sokkal hosszabb, 40 oldalas, sőt az első része is már csak 40 oldalas. És arról szól, amit itt röviden összefoglaltam. A második rész pedig 250 oldalban elemzi a 11 munkacsoport konkrét működését, valamennyi munkacsoport megírta a saját jelenlétését igen részletes módon a kutatási prioritásairól. Mi is megfogalmaztunk magunknak egy időtervet, és a kutatási prioritásainkat is. Hölgyeim és uraim, úgy érzem, hogy az ESLIF komplex válaszokat próbál találni azokra a globális kihívásokra, amelyekkel most szembe kell néznünk. Úgy gondolom, hogy ezzel a zárójelentéssel és a benne található ajánlásokkal a döntéshozók számára egy eszközt adunk a kezükbe, az EU szintjén, a bizottság tanács, a parlament szintjén, így, illetve az ipar vezető kezébe is, akik remélhetően a jövőben a biztonságot jobban figyelembe vevő döntéseket hoznak majd a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmet, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen, Mate úr. Ha megengedi Mate úr, akkor először a bizottságnak adnám meg a szót hogy a két fő szempont kidomborodhasson. Weisenberger igazgató úr nincs ugyan ma itt, de Balankane kolléga képviseli őt, aki a kutatási, biztonságpolitikai kutatási osztály vezetője, és neki adom meg tehát a szót, hogy röviden tájékoztasson minket a bizottság álláspontjáról. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, először azt kéne elmondanom, hogy a, ez a poszt, amit én betöltök a bizottságban, számos szolgálathoz kapcsolódik. Az ezzel kapcsolatos bizottsági nyilatkozatot az ESRIF jelentése után készítjük el, e, készítettük elő, több főigazgatóság is részt vettem. Az ezrif jelentéssel kapcsolatban nem tudok mindenre kitérni, de néhány észrevételem azért lenne. Először is az ezrifet dicséret életi azért, mert a bizottság, a tagállamok és teljes Európa számára az új kutatási területeket megvilágította. Ez nagyon fontos azért, mert a hetedik kutatási keretprogram megvalósításában már harmadik évében vagyunk, és általában öt projektből egy elég sikeres, egy sikeres, tehát ez a siker mutatók, de remélem ez még fejlődni fog. A kutatási megközelítéssel kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani, ami kapcsolódik az ESRIF jelentéshez. Az egyik az, hogy a technológiákat a szociális társadalmi kérdésekkel kombinálni kell, és természetesen egyfajta etikai, vizsg, etikai megvilágításra vagy megközelítésre is szükség van. A testszkennerek vagy a öm, profilozás vagy profilkészítés ide vágó példák lehetnek. Második észrevételem az lenne, hogy szeretnénk az ezrif tanácsait felhasználni az ipar politikában. Az iparpolitikában ugyanis ezek a kérdések, ezeket a kérdéseket még nem kezdtük el megtárgyalni, hiszen az iparpolitika terén a biztonsági kérdések még nem megfelelően definiáltak. És a jövőben mindenképpen szeretnénk felhasználni az ESZRIF tanácsait erre, hogy Európa hatékonyság, ipari hatékonyságát valahogyan növelni tudjuk. Véleményem szerint a technikai szabványoknak is követni kell az etikai normákat, nagyon nehéz például a címkézés kérdésében előre haladni. Azt gondolom, hogy ez segíthet abban Európának, hogy sokkal versenyképesebb helyzetet e, tudjon magáénak. Ennyit szerettem volna röviden mondani, köszönöm szépen. Bedanke mich herzlich und Köszönöm én is. Most akkor megadom a kollégáknak a szót. Először is Éler kollégának. Köszönöm elnök úrnak az előadást, és köszönöm, hogy rám bízta az ESRIF-fel való kapcsolattartást. Megpróbáltam minden ESRIF ülésen jelen lenni, ugye Strasbourgban mennek ezek az ülések. Fontos, hogy a parlament ott legyen az ESRIF tagok között. Meg szeretném köszönni Mata elnök úrnak, hogy az eszi folyamatot átvette elő egy olyan előttől, aki beindította az egészet, és már kialakult 600 szakemberrel a kapcsolat, ideértve a tudósokat, a katona politikai szakértőket, és ebben az új helyzetben képes volt mégis összefogni egy zárójelentésben az elvégzett munkát. Ez, hogy ő ennyire átlátja ilyen rövid idő alatt a helyzetet, ez mindenképpen elismerésre méltó. Köszönöm a bizottságnak is, az Európai Bizottságnak a bátor hozzáállást. Nem mindig mondhatjuk el ezt és különösen, hogyha Európa szerte 600 szakemberrel kell egyeztetni, akkor ez nem egy egyszerű feladat. És a válaszok, amelyek egyes kérdésekre a szakértőktől bejönnek, néha nagyon különbözők. Mégis sikerült a bizottságnak jól összefoglalni ezeket a különbözőségeket is, és úgy, hogy az európai biztonsági struktúrákra vonatkozóan egy jövőképet vázol föl ezáltal, akár a következő húsz évre. A harmadik mondani valóm az, hogy ez egy nagyon releváns dolog. Ugye itt a sokadik jelentést vitatjuk meg itt a harmadik napon már, de amikor azt a szót használjuk, hogy fontos, akkor itt ez különösen igaz, mert a biztonság minden polgárnak, az európai iparnak, minden áramhasználónak, minden közlekedőnek, vagyis mindenkinek az egyik legfontosabb szempont, és az utóbbi 30 évben a legtöbb gazdasági kárt mindig a, bász, a biztonság hiánya okozta. Ha kiesett egy, egy áramellátó egység, akkor hiába van európai belső piac és elvileg interkonnektivitás, mégiscsak előfordult már sokszor, hogy az infrastruktúrák sérülékenysége miatt nagy területeken például kiesett az áramszolgáltatás. Tehát ez nem egy egzotikus kutatási terület, hanem minden embernek, minden ipari szereplőnek napi feladata, és itt még nem is beszéltünk a terrorizmusról, hanem egyszerűen a rendszerhibákról, amelyeknek gazdasági, népgazdasági értelemben óriási következményei lehetnek. És nyilvánvaló, hogy a kutatásnak, de főleg a biztonsági kutatásnak van egy sajátos piaca. Ipari, iparpolitikai kérdésekkel összefüggő ez a piac. Van polgári piac, amely évente 20%-kal nő. Nagyon rövid idő alatt egy 2 milliárd eurós piac most körülbelül, ha a safety-t és a security-t egyszerre számoljuk, akkor most már 8 milliárdos, és továbbra is nő. Tehát a biztonságpiac, a biztonsági szolgáltatások piaca világszerte robbanásszerűen nő, és már csak ez is indokolja azt, hogy ezzel érdemes foglalkozni, ezt érdemes kutatni. A harmadik dimenzió pedig az, hogyha szembenézünk magunkkal, akkor azt látjuk, hogy a kutatási keretprogramon belül ez egy kicsit anom, Mália a biztonságpolitikai kutatás, mert felépítése az egész európai biztonsági architektúra nem nyugszik eléggé konszenzusos alapon. Tehát annyit sikerült kinyögni a döntéshozóknak, hogy jó legyen ebben a témában is kutatás, de először a 30 milliótól az 1,4 milliárd euróig sokféle felvetés ér kezet A tanács csökkenteni akarta ezt az összeget, a parlament pedig kiharcolt az 1,4 milliárd eurót. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy jelenleg a tanács most arra kényszerült, hogy először felállása során az európai biztonsági struktúráról közleményt adjon ki, és ez, ez nem egy feltűnő anyag, de óriási történelmi jelentősége van. Mert végre a jövő képeket össze lehet vetni, megindulhat a politikai vita az európai biztonsági architektúráról, és a tanács és a bizottság, és így mi is, most már kénytelenek leszünk összeülni ebben a témában. Az eszéf jelentés azért is érdekes, mert a jövőre vonatkozó ajánlásokat fogalmaz meg, és leszögezi, hogy melyek az európai biztonságpolitika sarkalatos kérdései, mit érdemes kutatni. Ez a katalógus egyedülálló. 600 szakember javaslata alapján 27 tagállamból jött ez a 600 szakember, állították össze ezeket a prioritásokat. Tehát először történt olyasmi, hogy a politikai döntéshozóknak tudományos, szakmai anyagot adnak a kezébe, amelyel ők végre közösen, vagy hát egymással vitatkozva, de mégis európai szinten egységesen léphetnek föl. Az európai biztonsági architektúráról amúgy is időszerű a vita, és ennek az iparpolitikai vonzatai, vonatkozásai pedig különösen érzékenyek. Ugyanis nap mint nap felmerül a kérdés, hogy mennyire biztonságos az iparnak a, a társadalmi aspektus, az emberi faktor miatt. Ez folyamatos társadalmi viták tárgya jelenleg is, és végre van valami a kezünkben, ez a zárójelentés. Németként ö, ö, sajnálom, hogy ez egyelőre csak angolul és franciául olvasható, elvárom a bizottságtól, hogy valamennyi nyelven, de legalább németül is megjelentesse. És kérem a kollégákat egyúttal, hogy ezt ne pipálják ki, mint egy kutatási témát, hanem értsék meg, hogy ez folyamatosan foglalkoztatni fog minket, ez a kérdés. Végül pedig a bizottság ugye már kimondta, hogy az új szerződés új kutatási feladatokat ró ránk. Ez a jelentés már reflektál erre, és a védelmi kutatás, a védelmi kutatás prioritásokként fogalmazódnak meg. A múltban nagyon talán túlzottan rugalmasak voltunk ezek definícióival. Most úgy tűnik, hogy a bizottság előkészítő intézkedést készít elő, hogy kifejezetten védelmi kutatási projektek indulhassanak. Ebben a témában eddig nem volt konszenzus, még itt közöttünk sem, hogy legyen -e ilyen. Ez is tehát történelmi lépés. Itt végre nem csak elvi, hanem gyakorlati kérdések is felmerülnek és továbbra is persze kényes marad ez a kérdés, hogy a védelmi kutatás mennyire lehet közös. Én nem a kollégának adom meg most a szót. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Egész röviden szeretném elmondani frakcióm nevében Márten úrnak, Márten úrnak, hogy nagyon örülünk annak, hogy ellátogatott ide, megköszönjük a nagyon érdekes előadást, illetve a magyarázatokat. A biztonság területe témája nagyon fontos téma, prioritást jelent ez a hetedik keretprogramban. Az együttműködési különleges programnak ez a kilencedik pontja. Ennek nagyon komoly kihatása van a, tag, a állampolgárok mindennapi életére. Ugyanakkor talán ez az egyik legkevésbé vitatott, legkevésbé ismert téma itt a szakbizottságban. Ezért kettős köszönet illeti önt, azért, hogy eljött ide, és azt gondolom, hogy a kollégáim is nagyon érdekes felvetésekkel reagáltak az ön elgondolkodtató előadására. Nos, miután ő is felhasználója a hetedik keretprogramnak. Kérdezem, hogy hogyan működik ez a keretprogram, és ahogy említette a bizottság képviselője is, körülbelül félúton járunk, ugye harmadik éve folyik a hetedik kutatási keretprogram. Kérdezem tehát, hogy mi a véleménye, hogyan értékelni ezt, illetve a következő keretprogram kialakításánál milyen elveket kéne, milyen érveket kéne figyelembe venni, hogyan lehetne javítani a keretprogramot. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin Jordan Cizli. Jordan Ciceli, kollega asszony. Gondolom azt fogja mondani, hogy szlovén nyelven is szükség van erre. Igen, ez az első javaslatom. Serious. Um, Eh, rada bi se zahvalila eh, Köszönöm szépen egyrészt a szót, és köszönöm ezt a bemutatót. Különösen Márte úrnak szeretném megköszönni, hiszen csodálatos azt hallani, hogy valaki szlovénul beszél itt a tisztelt házban, különösképpen akkor, hogyha ez a személy egy ilyen fontos személy, mint Mate úr, aki volt védelmi miniszterünk. Nagyon izgalmas volt ez az összefoglaló, ez az előadás. Én csak az összefoglalóját olvastam Dragutin Mate előadásának. Különböző programokat olvastunk, és amelyeket a korábbi ciklus alatt fogadtunk el, és most pedig meg akarjuk határozni, hogy hogyan lehet különböző szinten élettel megtölteni ezt a programot. Nagy különbség mutatkozik e programok végrehajtása tekintetében és a résztvevő csoportok, illetve frakciók tekintetében ez nem jó. Hiszen lehetővé kell tennünk Európa számára, hogy homogén módon fejlődjön, ne két sebességgel. Az állampolgárok az Európai Unió egész területén egyforma módon, egyforma jogokat kell, hogy kapjanak, ezért kérdezem, hogy hogyan lehet a biztonsági kutatást az Európai Unió területén mindenki számára egységesé tenni, hogy lehet mindenkit bevonni ezekbe a programokba. De van itt még egy kérdés. Úgy hiszem, hogy az adatvédelem standardjait, normáit figyelembe kell venni. A biztonsági kutatás területén. Azt is tudjuk, hogy a biztonsági kutatás kitűnő feltételeit adja a az ipar versenyképességének. Ezért tehát tudni szeretném, hogy eh, hogyan látja, mi volna a leghelyesebb út annak érdekében, hogy a tapasztalatokat eh, valósággá váltsuk a közférában is. Köszönöm, Correra di Campos képviselő. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, queria agradecer ao... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Máté úrnak, hiszen kiváló előadást hallottunk, és megköszönöm az összefoglalót is. Mit elhozott ide, illetve megköszönjük a filozófikus gondolatait is biztonsági témában. Azt gondolom, hogy ezek a gondolatok alkotják munkájának összetartó elemét. Ön szerint mit jelent a fenyegetés szó? Hogyan, hogyan definiálná a veszélyeket, vagy a fenyegetettséget? Ki dönti el, hogy mi jelent ilyen fenyegetést? A bizottság szervei definiálják ezt? A, negy, a negyedik pillérbe tartozik? vagy maga az a szerv, az a fórum, amely elszenvedi ezt a támadást, vagy ezt a fej, fenyegetettséget, ezt a veszélyt, ő maga dönti el, hogy most ilyenről van szó, hogy fenyegetettségnek van kitéve, vagy veszélynek. A második kérdésem gyakorlati természetű. Mindannyian tudjuk, hogy a műholdas telefonoknál, mobiltelefonoknál világosan el lehet dönteni, hogy mikor avatkoznak be a magánszféránkba. Lehallgathatják beszélgetéseinket, telefonbeszélgetéseinket a hatóságok, természetesen csak különleges körülmények között, de a technológia lehetővé teszi, hogy azt könnyen megtegyék, avagy más telefonbeszélgetéseket is lehet, le lehet hallgatni, akár engedély nélkül is. Ennek megvan a technikai háttere. Például olyan mikrofonok, amelyek nyitott területen is, szabad ég alatt is, akár 200 méter távolságból irányíthatóak, és ezek alkalmasak arra, hogy felvételeket, hangfelvételeket készítsenek. A kérdésem az lenne, hogy egy ilyen biztonsági fenyegetettséget össze lehet-e kötni a személyes jogokkal, az emberi jogokkal, hiszen természetesen, hogyha, hogyha egy ilyen fenyegetettségre sor kerülhet, akkor ezt meg is lehet akadályozni. Angelika Nibler következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy egy picit később érkeztem, és elnézést kérek Máte úrtól és a bizottság képviselőjétől egy nagyon pragmatikus kérdésem van. Mint tudják, a múlt hetekben a SWIFT megállapodásról heves vitákat folytattunk a tisztelt házban, végezetül a parlament elutasította e megállapodás újra kell megtárgyalni, újra kell tárgyalni ezeket. A viták során mindig felmerült az a kérdés, hogy vajon Európában nem tudunk úgy eljárni, mint az amerikaiak, jelesül, hogy a SWIFT szerverhez hozzáférünk. Pragmatikus kérdésem önhöz, lehetőség van-e arra, és ha igen, milyen ráfordítást tenne ez szükségesé a terrorizmus elleni harc érdekében, hogy egy olyan rendszert építsünk ki Európában, ami képes arra, mint az amerikaiak rendszere. Köszönöm. Köszönöm. Ensu úr kap utoljára szót. Köszönöm szépen. Én is megköszönöm Máté úr előadását. Nagyon-nagyon komoly munkát végzett az ESRIF, és azért is hasznos volt ez számomra, mert nem ismertem az ESRIF munkáját. Szerintem hihetetlen nagy munkáról van itt szó. Egyetlen kérdést szeretnék föltenni, vagyis egy pontosításom lenne. A Európai Unió tagállamainak intézményei vajon hogyan végzik el ezt a biztonsági munkát, a biztonság felülvizsgálatának, felügyeletének munkát, hogyan végzik el? Ugye az Európai Uniók előírja szám, előír számukra bizonyos intézkedéseket biztonság területén, ezt hogyan valósítják meg? Nos, hazámban, Romániában az elmúlt időszakban sok tanulmány készült, hiszen a biztonság kérdésében nagyon sok probléma merült fel. A kérdésem arra irányulna, hogy a különböző földrengések előrejelzésével kapcsolatban készültek-e tanulmányok. Romániában már több ilyen földrengésre sor, sör kerül lenne. Egy nagyon, ér, nagyon ö, egyszerű kérdésem még, hogyan lehet elérni az eszrifet, van-e weboldalunk, hogyan lehet többet megtudni az eszrifről. Van Nistelrooy. Dank u wel, Van Nistelrooy kollega. Goed om bijgepraat eh, te worden. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm az információt is, amit kaptam. Néhány kisebb kérdésem volna hogyha az európai országokat megvizsgáljuk, hol jelentkezik, mely országban jelentkezik a nagy érdeklődés a kérdés iránt, hol adják ki a legtöbb pénzt, hol fordítják a legtöbb pénzt a kérdésre, hiszen vannak régiók, és intézmények, egyetemek, amelyek a kutatás első frontvonalán vannak. Kikre kell gondolni, te, és hol vannak azok a szakértők, akik az innovációt termelésbe tudják átalakítani. Tehát hova kell néznem, kire kell gondolnom. Második kérdés az internet. A digitális folyamatok, a digitális menetrend. Most az Európai Bizottságban egy külön reszor, egy külön portfólió lett ez. Hogyha ezt átolvasom, nem igazán rendelkezem egy teljes képpel erről. Minnyáján függünk az internettől, de hát ki ül a kapcsoló táblánál? Ismerjük a veszélyeket és a fenyegetéseket, melyek néhány évvel ezelőtt megfogalmazottak. Mészáros kollega. Köszönjük Matei úrnak ezt az érdekes előadását, és nagy érdeklődéssel figyeltem azokat a célokat és azokat a víziókat, amelyek az előadásában fölvázolt. Nagyon borzasztó fontos az, hogy előttem szólók is elmondták. Nekem egy nagyon konkrét kérdésem lenne, az érdekel engem, hogy magában a kutatásban milyen eszközöket szándékoznak alkalmazni, mert ez egy nagyon speciális formája a kutatásnak. Lehetséges-e itt például olyan alapeszközöket használni, használni, mint általában a kutatásban felhasználunk, mint a modellezés és a szimuláció, gondolok itt például az internet adta lehetőségekre, vagy pedig az egész kutatás tanulmányokra, bizonyos tudományos hipotézisekre és, hipotézisekre és ezeknek lehetséges megoldására fog korlátozódni. Köszönöm. Végezetül pedig Éler kollega kap szót. Parancsoljon. Krisztián, tessék. Egy nagyon konkrét kérdésem van. Átfogó ajánlásokat fogalmazott meg az ESRIF. Hogyan képzeli el a bizottság jelentés további alkalmazását? Megfogalmazzák a biztonsági architektúrát, de hogy most ez a jelentés is bekerül egy fiókba, és ott marad, mint oly sok más jelentés, vagy pedig valamilyen módon megvalósítják e a következtetéseket. Tehát kérdezem a bizottságot, hogyan, milyen módon akarják a jelentés következtetéseit valóságá tenni. Vég, és végül felvetek még egy kérdést, amelyet Fan Nisztárói kollega vetett fel. Minnyáján az IT, a számítógépes biztonságról, a ciberbűnözésről beszélünk. Konferenciákat szerveznek meg. A bizottság is részt vesz erről, mi több a 2020-as stratégia kapcsán a bizottsági elnök is megemlítette a számítógépes rendszerek biztonságát. Az ENISA, az Internet ügy, Biztonsági Ügynökség Herakleonban dolgozik, Kréta szigetén, 7 millió eurós költségvetéssel dolgozik, de hát ez legfeljebb arra elég, hogy egy-két, em- egy-két embert felvegyen, egy-két projektet lebonyolítson. Tehát kérdezem, hogy ez a struktúra, amelyet létrehoztunk, nem volna szükséges arra, hogy operatív módon alakítsuk át ezt a struktúrát, vagy pedig nem lehet, hogy teljesen földösleges ez az ügynökség. De ez az ügynökség, mondom, ez nem függ össze Görögországgal, de az ENISA jelenleg még internet oldallal se rendelk. Még egy olyan internet kapcsolattal sem rendelkezik, hogy az ESRIF jelentést átküldjük nekik. Egyszerűen olyan szűk a sávszélesség, olyan keskeny a sávszélesség. Ennek az ügynökségnek az internetes kapcsolata Kréta szigetén ilyen lassú. Hát mit akarunk ezzel az ügyvéd, ügynökséggel elérni? a SWIFT megállapodásról beszélünk, miközben van egy eh, görög szigeten egy saját eh, ügynökségünk, 7 millió eurót adunk neki, ami arra elég, hogy a munkatársait kifizesse, és az igazgatónak 8 órára van szüksége, hogy Brüsszelbe érkezzen. Nem lehet egyenes, direkt repülőutat választania, hanem csak bizonyos eh, repülőkkel jöhet. Kérdezem, hogy a cyber security és a cyber crime kihívásaira ez eze az európai válasz. És tudom persze, hogy nehéz a bizottság munkája, helyzete, de kérdezem, hogy hogyan látja ennek az ügynökségnek a jövőjét. Köszönöm szépen. Kérem tehát, hogy próbáljon meg válaszolni ezekre a kérdésekre. Öné a szó. Um, vaša kolegica, gospa Jordan Cizleva, tako lepo Köszönöm szépen. Jordan Cicelli asszony emlékeztetett arra, hogy kis tagállamot képviselek, tehát talán célra vezető volna saját anyanyelvemen beszélni, ezzel is a nyelvek sokszínűségét. Egyrészt elnézést szeretnék kérni, hogy nem tartalmaz több részletet a jelentésem. De azt kell, hogy mondjam, hogy a rendelkezésünkre álló idő nagyon szoros volt. Nos, az ESRIF lényegét tekintve, kutatásokat nem végez az ESRIF, a tagállamokat egységesíti, az európai ügynökségeket, a kapcsolja össze, akik a biztonság területén dolgoznak. Éler úr is az ESRIF tagja volt és összekapcsolja az Európai Bizottság képviselőivel ezeket a szereplőket, a kutatóintézeteket, a cégeket. Tehát minden szereplőt összekapcsolunk az ESRIF-ben. 64 tagja volt az ESRIF-nek, akik a döntéseket hozták, kizárólagosan konszenzuális alapon. Tehát konszenzuális megoldásokat keresünk és kerestünk a közös kérdésekre, és a végső jelentés szintén különböző struktúrák és képviselők egyetértésében jött létre. 11 munkacsoport dolgozott, dolgozik az eszrívben, amelyek a legkülönbözőbb kérdésekkel foglalkoztak. Az eszrif által végzett munka legnagyobb hozzáadott értéke, na mivel rejlik? Hát abban, hogy nem csak technikai megoldásokra koncentrálunk, mint a határbiztonság, a repülőtéri biztonság, a szállítás, a közlekedési biztonság nem, hanem most először arra a következtetésre jutottunk, hogy kutatásunkban szociológiai kérdésekre is ki kell térni. Societal resilience-nek nevezzük ezt a jelentésünkben, Mire is gondolunk ezzel a fogalommal? Szinergia hatást kell tanálnunk ezen a területen. És az önöknek, a tanácsnak, a bizottságnak, a tagállamoknak tett javaslatainkat úgy szeretnénk megfogalmazni, hogy nem úgy szeretnénk megfogalmazni, hogy az önök szája íze szerint fogalmazunk. Nem, hanem sokkal inkább a felismeréseinket akarjuk megfogalmazni. Nem csak a terrorizmusról beszélünk, erről persze minnyáján beszélni akarunk. De gyakran nem tudjuk megragadni a jelenséget. Itt nagyon fontos biztonsági kérdésekkel foglalkozunk. Például, hogy az áramszünet milyen nagy kárt okozott, rengeteg infrastruktúránk van, amely nem eléggé biztonságos, és ez vonatkozik az internetre is. Az Európai Unióban ugye bevett életminőségben élünk, megszoktuk, hogy hogyan kommunikálunk, és azt próbáljuk ladba vetni és felmérni, hogy mit kell tenni azonnal, mit kell tenni az elkövetkező 5-10 évben, és mit kell hosszabb távon tenni az elkövetkező 15-20, akár még több évben. És világos mátrixot állítottunk fel, melyet eh, felmutatja a 95 területen a prioritásokat. Ezen prioritásokat nem csak az európai biztonsági ipar, hanem a kutatóintézetek, civil szervezetek és más kezdeményezések képviselői fogalmazták meg. Ez tehát az alap, amelynek, amelyen alapulva egy bizonyos szinergiát lehetett megfogalmazni. Persze, örülnénk neki, hogyha a kutatás kiterjedne a jövőben is erre a területre, és a kutatás eredményei kiterjednének az Európai Unióra, ám mi és az Európai Bizottság nem tudhatunk kutatóintézeteket létrehozni, nem, hanem feladatunk az, hogy a kisebb kutatóintézeteket a nagyobbakkal kapcsoljuk össze, és úgy gondolom, hogy a parlament segítségével a forrásokat és a finanszírozást is jobban kanalizálni tudjuk, hiszen nagyon sok kis kutató hely van, akik specializált területek kutatói hatalmas potenciállal rendelkeznek, és az ő ismereteiket nem használjuk fel eléggé. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés kiinduló pontnak tekinthető, és felvázolja, hogy hogyan lehet az eszközöket, a forrásokat a kutatás érdekében jobban felhasználni a jövőben. Nagyon nehéz vitákat és eszmecserét folytattunk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy jobban kell koncentrálnunk a finanszírozás kérdéseire. Annak érdekében, hogy jobban megvédjük a lakosságot. Ám nem szabad, hogy úgy járjunk el, hogy a személyes integritást, az Európai Unió állampolgárainak személyes integritását veszélyeztessük. Ezt a személyes szabadságjogok határvonalat soha nem lépjük át jelentésükben, és már azt sem mondjuk, hogy az emberi jogok és a biztonság egyensúlyban kell, hogy legyenek, hanem sokkal inkább azt mondjuk, hogy a technika olyan szintet kell, hogy elérjen, amely segítségével az Európai Unióban követett normáknak megfelel a technológia. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy vannak-e éllovas országok, legalábbis így értelmeztem én ezt a kérdést, illetve mely cégek játszanak mérvadó szerepet Nos, azt kell, hogy mondjam, <clears throat> hogy mindenki ugyanolyan alapon állva végzi a tevékenységét. Nem számolt, nem számított, hogy egy nagy multinacionális cég hozta az ötletet, vagy pedig egy minisztérium alá rendelt kutatóintézetok A folyamatok, illetve a javaslatok, amelyeket bevettünk a jelentésbe, egész egyszerűen jó érvelésen alapultak, és így mindig a háromszög három oldalával, tehát az iparág, a kutatók és a felhasználók, illetve a közigazgatás szereplőinek véleményének bevonásával jártunk el. Annak érdekében, hogy önök politikusok megfelelő politikai döntéseket hozhassanak arról, hogy az európai adófizetők forintjai, centjei hova kerüljenek. Mondok egy konkrét példát, bár nem kérdeztek erre rá konkrétan, de hadd mondom el ezt a példát. Mondjuk az egyik kérdés nagyjából ebbe az irányba mutatott jelesül, hogy a kutatás területén végrehajtott, a védelem területén végrehajtott kutatás több pénzt kap -e? Nem, nem, nem az folyamat pont ellentétes irányba mutat, sokkal inkább pedig a jobb polgári védelemet szolgáló és a kritikus infrastruktúrát eh, védelmét szolgáló kutatásokat kell támogatni. Nem csak a terrorizmus jelent veszélyt, hanem egész egyszerűen a kettős felhasználású technológiára kell koncentrálni, azonra, azokra a technológiákra, amelyek mind a védelmi, mind a civil felhasználás szolgálják. A nyolcadik keretprogramról beszélek, és úgy gondolom, hogy itt mindig a külső dimenziótra jobban ki kell térni. Ha még egy lépés tovább megyünk, azt mondhatjuk, hogy a ma rendelkezésünkre álló technológia és berendezések nem optimálisak a felhasználás tekintetében. Mondok ki példát. Görögországban, Franciaországban, Dél-Olaszországban nagy erdőtüzek pusztítottak. Rengeteg helikopterünk van, melyet a hadsereg használ. Rengeteg olyan berendezésünk van, amelyet használni lehetne, de itt van egy kis probléma. A pilóták, akik a helikoptereket vezetik, nincsenek kiképezve arra, hogy hogyan oltsanak erdőtüzet. A helikopterek között, a tűzoltó helikopterek között és a polgári védelmi vagy, vagy tűzoltó között nem működik a rádiókommunikáció, mert más-más normákat használnak. Mondjuk a mi országunk, Szlovénia két tűzoltó helikoptert küldött el Görögországba, amelyek két hétig a földön vesztegeltek, mert a tűzoltók és a helikopterpilóta nem tudott kommunikálni. Erre gondolok, hogy hogyan lehetne tehát kritikus pillanatokban segíteni abban, hogy hatékonyabban használjuk fel a rendelkezésünkre álló eszközöket, és nem csak az erdőtüzekre gondolok, földrengés és mindenfajta más természeti katasztrófa is pusztíthat Európában, és az ilyen esetekben hozzá kell, hogy férjünk az olyan eszközökhöz, amelyek felhasználhatók egyrészt, másrészt kommunikációra is képesek. Úgy gondolom tehát, hogy a pénzt a jövőben ilyen célokra kell fordítani. Ezért mondom ezt önöknek, hiszen döntéshozók önök, hogy biztosítsák, hogy a finanszírozást megfelelő célra használják. Ne felejtsük, hogy a katonai bevetések voltak épp, amelyek az EU-n kívül történnek, valójában nem katonai természetű bevetések, általában ezek katonai címkét viselik, de általában a katonaság által elvégzett eh, polgári védelmi vagy rendőri feladatok. És eh, ehhez megfelelő eh, eszközállományra volt szükségük, hiszen nincs elég rendőrünk, akiket kiküldhettünk, hiszen ugye a rendőrségre otthon is szükség van, ha bármi történik. Ezért tehát úgy gondolom, hogy a kutatás és az ipari fejlesztés ebbe az irányba kell, hogy mutasson. Nagy problémánk van az Európai Unióban, hiszen az ipar töredezett, fragmentálódott, mindenki magában dolgozik, egymás ellen versengünk globálisan, és egy nagyon erős amerikai iparral is versengünk, amely viszont nagyon koncentráltan dolgozik. Az amerikaiak koncentráltan dolgoznak, mi pedig, a mi védelmi iparunk pedig fragmentálódott, atomizálódott. Fontos tehát, hogy világos versenyt hozzunk létre, és egyébként a harmadik államok nekünk akarják eladni ezen technológiákat. Így tudunk többet tenni a biztonság érdekében. És mindennek azon a premisszán kell nyugodnia, hogy a mi életszínvonalunkat és életnormáinkat ne veszélyeztessük. A rendelkezésünkre álló néhány percben átadnám a bizottság képviselőjének a szót, hiszen önt is megszólítottak egy-két kérdéssel. Kérem, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dolgot gyorsan tisztáznék a hetedik kutatási keretprogram természetével kapcsolatban. Volt, van olyan, aki ezt nem pontosan ismeri. Ezeket a programok, ezt vagy ezt a programot pályázaton keresztül rendezzük, szervezzük. Van egy éves web programunk, amelyeket, amelyet a bizottság szervez a különböző prioritások alapján, és ehhez igazodnak, vagy ebből választhatnak ki valamit a külső kutatóintézetek, akik aztán saját prioritásuk alapján nyújtanak be egy pályázatot. Vajon tudományos munkáról van szó, vagy sokkal inkább felhasználás a cél. Nos, azt gondolom, hogy alapvetően tudományos jellegű, a biztonsági terület talán kivételt jelent, hiszen a természeténél fogva ott sokkal inkább a felhasználást, az applikációkat ö, hangsúlyoztuk. És azt gondolom, hogy sikeresnek mutatkozott ez a megközelítés. Az eredményeket megpróbáljuk közzétenni, egyébként ez nem a bizottság feladata, hanem ezt bárki megteheti, például a nemzeti hatóságok is megtehetik Európa szerte. A tájékoztatást, az eredmények közé tételét a végfelhasználók körében is meg lehet tenni. A végfelhasználók ilyen esetben olyan személyek lehetnek, akik életet menthetnek, vagy a közbiztonság érdekében dolgoznak. Nos, ezen végfelhasználókat végfelhasználók számára próbáljuk vonzóvá tenni a kutatást, a kutatási eredményeket, és így azt hiszem további eredményeket generálhatunk. Egy olyan kérdést is kaptunk, kaptam, hogy mit, hol látható, vagy hol lelhető fel az innováció. Nos, az innováció mindenhol ott van, a kis cégeknél is, a kis vállalkozásoknál is, meg a nagy cégeknél is nagyon fontos a kis és a KKV-k szerepe. A hetedik kutatási keretprogramon pontosan ezt akarjuk fölkarolni, és szeretnénk a jövőben meghatározni, hogy a KKV-k feladata, szerepe az innováció területén pontosan miben rejlik. Utolsó kérdés. az eredményeket hogyan alkalmazzuk. Hadd mondjam el azt, hogy ez egy kutatási program, az eredmények tehát Európa tulajdonát képezik. Ez egy kutatás, ez egy biztonsági kutatási program, úgyhogy a illetékes hatóságok, tagállami hatóságok és az illetékes bizottsági főigazgatóságok tarthatnak számot az eredményekre. Természetesen a titkossági vagy magánszéra megfontolások betartásával. Természetesen a kutatás külső dimenziójára és etikai dimenziójára is odafigyelünk, és hadd mondjam el azt, hogy azzal kapcsolatban, hogy kicsit kiavítanám a véleményét arról, hogy a bizottság egy javaslattal élt. Nos, számos javaslat született meg ebben a témában, de ezek nem a bizottságtól származnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom akkor. Ne predál. šlo predal. je že bilo. Mata úrnak a szót. A jelentést a Stockholmi, Stockholmi programban is felhasználták, a kommunikációs főigazgatóságnál is felhasználták, a versenypolitikai főigazgatóságnál is, és akik érdeklődnek a munkánk iránt, azoknak a teljes jelentést is oda tudjuk adni, illetve a honlapunkra is invitálom őket. El tudjuk e-mailben is küldeni az anyagot minden adat tehát hozzáférhető. Köszönöm szépen a felvilágosítást és a biztatást. Fontos, hogy erre a témára most reflektorfény irányult. Eljött előadóinknak köszönöm a megjelenést, és biztonságos hazatérést kívánok. Köszönöm. Mi pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich äh, darf äh, unter dem nächsten Tagesordnungspunkt. Kedves kollégák, most akkor a 24-es napirendi pont következik. Martin Skormans urat üdvözöljük körülben az Európai Innovációs Technológiai Intézet igazgató tanácsának elnökét. Volt már ő itt nálunk, és elmondta már nekünk, hogy milyen az intézmény működése, de azóta sok minden történt, és itt az ideje, hogy tájékozódjunk a legfrissebb történésekről. És meg akartuk adni a bizottságunk tagjainak adni a lehetőséget, hogy a legfrissebb információkat megkapják. Köszönjük Skurmans úr, hogy eljött. Meg is adom önnek a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ismét eljöhettem ide az idrébe, és ahogy már most is láthatják a kivetűtőn, az Európai Innovációs Technológiai Intézet egy nagyon fontos gondolatáról szeretnék beszélni. Beszélnek arról, hogy mit értünk el eddig, mit szeretnénk elérni, mit csinálunk most, és azt hiszem érdekes kérdésekről fog beszélni. Nem szeretnék túlságosan hosszan beszélni, úgy 20 percre gondoltam. Utána pedig kérdések következnek, talán a kérdések és válaszok fontosabbak, mint maga a beszámoló. Azt hiszem, a legfontosabb, amit elmondhatnék a az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, az EIT munkájáról, az, hogy mi a tudás háromszög egészével foglalkozunk. Nagyon egyszerűen meg tudom magyarázni, hogy miért foglalkozunk ezzel a tudás háromszöggel. A tudás háromszöge, háromszögének mind három szögé, szöge, tehát a három eleme vezethet csak oda, hogy az innováció és a, vállal, a vállalkozások fellendülése bekövetkezik. Ezt próbálja elérni az EIT, azt próbáljuk elérni, hogy új vállalkozások szülessenek, új termékek szülessenek, új innovációk szülessenek. Tehát teljes körű képet próbálunk alkotni erről a tudás háromszögről meg kell nézni azt, hogy milyennek a háromszögnek az összetartó eleme, mint a cement. Nos, van egy olyan dolog, amiről sokat beszélünk, de nem veszük elég komolyan, ez pedig a vállalkozás, vagy vállalkozó jelleg. Ez igenis összekötő elemet jelent, és ez a motorja az egész tevékenységnek, er, ez a motorja annak, ahova ki akarunk jutni. Úgynevezett Knowledge Innovation Communities-eken keresztül dolgozunk, ezek tudás alapú és innovációs közösségű, közösségek bizonyára tudják, hogy miről van szó. Nem szeretném ismételten előadni azokat a példákat, amelyeket a múltkor már előadtam önöknek. Nos, ahhoz, hogy jól működjenek ezek, számos dolgot el kell érni. Először is magasabb kapacitás Európában. Megvolt. A Lisszaboni stratégiában megvolt a 3%-os kutatásra fordított költségvetési arány, hát ezt nem sikerült elérni. Sokan vitatták, hogy mennyire jó lett volna ezt a 3%-ot elérni, vagy nem. Hát én azt mondom magam szerény e IT elnöki pozíciójából, hogy jó, jó lenne ezt a 3%-os célkitűzést megtartani, hogy legalább ennyit elérjünk. Nos, ez önmagában azonban nem elegendő. Még egy dologra figyelni kell. Ezt a tudás háromszöget integrálnunk kell. Persze erre lehetne azt mondani, hogy miért kéne a felsőoktatást integrálni a kutatással, illetve a vállalkozásokkal, a vállalatokkal. Ahogy azt korábban is mondtam, az innovációt a lánc bármelyik elemén védeni kell, és régi mantra az, hogy a tudomány innovációhoz vezet. Sajnos, vagy hál' Istennek, már nem igazán érvényes. Több kell a tudománynál ahhoz, hogy létrejöjjön az innováció, ezért kell komolyan venni a tudás háromszöget. Van még egy elem, amit nem szabad elfelejtenünk. Hogyha új vállalkozásokat akarunk létrehozni, innovációkat akarunk teremteni, akkor van egy olyan dolog, ami amit nem, amivel nem tudjuk ezt összeegyeztetni, ezek a ezek a közösségi döntéshozások, viták. Ezért van szükség arra, hogy valaki vezető szerepet vállaljon. Tehát egyfajta vállalatvezetésre van szükség. A tudás háromszög integrációjához, tehát amit említettem. Innovációra van szükség, új innovációs modellekre, remélhet ez, remélhetőleg ezek másokat ö, inspirálnak. Valóban főleg a tudomány generálja az innováció, de nem csak erről van szó, a tudós, a költségekhez, a, a, a, a másolása, vagy imitálása, hogyha megnézzük a kínai innovációkat, az is generálhat innovációt. És mit említettem, a vállalkozó szellem rendkívül fontos. Hölgyeim és uraim, ma a társadalmunkban vannak tudósok, vannak mérnökök, én már hát mindegyik voltam életem során. Kérdésem, hogy hogyan vélekedünk a vállalkozókról. Én azt gondolom, hogy nem veszük őket elég komolyan innovációs szempontból, és ezen változtatni kell. Pontosan mik ezek a tudásalapos innovációs közösségek, ezek autonóm partnerségek, partneri kapcsolatot, amelyek nagyon integráltak, kreatívak, illetve a kiválóság alapján szerveződnek. Nemzetközi elhelyezkedésük van, de egy témára össz, pontosítanak. Vannak, beszélhetünk ilyen közösségi partnerekről is, tudásalap és innovációs közösségek partnereikről. Ezek általában a tudás háromszög, mint három szögét képviselik, kutatást, oktatást és a bizniszt is. Aztán a földrajzi elhelyezkedésről is beszélni kell, és beszélhetünk az úgynevezett kollokációról is. Számomra ez a kollokáció azt jelenti, hogy a, az innováció számos elemét egyetlen központba kell központosítani, így aztán a tudás az emberekkel együtt az innováció felé halad. Nincs szükség különböző vitákra, jelentésekre, nem. Automatikusan az emberekkel együtt haladunk az innováció felé. Egyébként ez nem egy európai ö, gondolat, az USA, illetve távol kelet ezzel már korábban előre, előrukolt. De számukra nagy kihívás, hogy ezt megtegyük. Egyéb fontos dolgok. Már említettem a vezető szerepet, illetve az, hogy valaki vezesse a folyamatot. Ez a lényege az egész elképzelésnek. Van egy 20 partneres ilyen klaszter, akkor kell egy vezető személyiség, egy vezérigazgató, vagy egy hasonló személy. Kell egy business plan, eredményeket kell kitűzni, eredményeket kell elérni, és a ö, beruházások hozamára kell koncentrálni. Egyébként nem az a lényeg, hogy ö, mennyit költünk e, egy-egy projektre, mennyit ruházunk be egy innovációban, nem. A kérdés az az, hogy mennyi hasznunk lesz belőle. Aztán említettem, hogy a vállalkozó szelleme rendkívül fontos, ez itt is szerepel. Itt a parlamentben még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy az lenne a, az abban a szellemben kéne ezt megtenni, vagy lehet ezt megtenni, hogy képesek vagyunk elvégezni dolgunkat elérni a céljainkat. Nem kell előtte megbeszéléseket tartani, tanácsot kérni, egész egyszerűen tenni kell a dolgunkat. Ez lenne itt a lényeg. A másik kulcsfontossági dolog, dolog pedig az, hogy ne bonyolítsuk a dolgokat, a lehető legegyszerűbben kell mindent megtenni pragmatikusan. Talán itt jobban lehet ellenőrizni a dolgokat. Három témát emelnék ki, a klímaváltozás, fenntartható energiahasználás, illetve az információs és kommunikációs technológiák jövője. Ezen három kikről, knowledge, tehát tudás alapú és innováció közösségről beszélnék. Egyébként az, in, az volt mind a három kik esetében a vezetőség legfontosabb véleménye, vagy legfontosabb döntése, hogy az innováció felé kell haladnunk. Négy területtel foglalkozik a, a klímaügyi kik értékeljük a klímaváltozás előrehaladását, a mozgatórugókat mögötte, igyekszünk átállni alacsony szénkibocsátású rendszerekre, és adaptálni akarjuk a víz, szennyvíztisztítási rendszereket a zéró szénkibocsátásos célhoz. Több kutatási központ van már eleve ilyen területen, London, Zürich, Berlin, központja, Párizs központja, Randstad központja. Ha nem tudnák, hol van a Randstad régió, akkor ez Hollandiában van. És regionális innovációs központokat is felállítunk, ahol a projekteket tovább fejlesztik Közép-Magyarországon és más helyeken, ahogy látható volt a listán. A klímaváltozással kapcsolatos tudásközpontok itt láthatók. Ezeknek az a feladata regionális szinten a rózsaszíneknek, hogy összefogják ezeket a kutatásokat, és menedzsment szemléletű módon támogassák a lokációs központok fő céljait regionális szinten. A regionális innovációs központoknak tehát fontos integrációs szerep jut. Néhány konkrét példát ö, röviden bemutatnék. Például itt a, a zéró színkibocsátású termelőrendszerekkel kapcsolatban már több együttműködés elindult. És nagyon fontos egyébként úgy tűnik a ö, magászféra részvétele, itt látható a Cisco, a Shell, a DSM, a Bayer neve, a Beluga cég neve. És örömmel mondhatom el önöknek, hogy a kiválasztott kikekhez örömmel csatlakoztak jelentős üzleti szereplők. Örömmel folytatok önökkel erről ezt meserét, hogy mennyire elegendő a magánszféra részvétele, de elmondhatom, hogy megjelentek. És viszonylag könnyen bevonhatók voltak. Nézzük meg, hogy mi történik eh, az innovatív energia hordozók területén ebben a kikben. Itt fenntartható eh, és klímasemleges eh, rendszerekben gondolkodunk. 2050-re jó lenne valamennyi jelenlegi innovációt átültetni a gyakorlatba. A kolokációs központok Karlsruhe-ben, grenoble Eindhovenben, Löwenben, Barcelonában, Krakóban és Stockholmban vannak. Ide szúrtam még egy sort, ugyanis ezek a központok megpróbálnak európai ö, vállalkozásá alakulni, hogy saját jogi és pénzügyi személyiségük legyen, és így könnyebben részt vehetnek majd a közféra és magánszféra együttműködésében, a PPP rendszerekben, tehát jogi személyiségre törekszenek, és ez ugye nem valósítható meg egyik napról másikra, nagyon fontos fejlemény. Néhány példát ragadnék csak ki az innovatív energiakutatás tudásközpontjai közül. Itt is látható, hogy 13 komoly nagy cég, 10 kutató szervezet, 13 egyetem vesz benne részt, Németországból nagyon sok. Itt a Schneider cég, mint kiemelt jelentőségű. Tehát sok és komoly cég hagyta magát megszólítani, sőt nem is kellett őket megkérni, hanem maguktól jöttek, és ezek mindegyikében van kutatási tevékenység, kiválósági központjaik vannak ezeknek az óriás cégeknek. Egy konkrét példát adnék arra, hogy egy svéd projekt hogyan működ meg a hálózatban. Az okos elektromos hálózatok projektjét a svédek találták ki, a lengyelek át akarják venni a tiszta széntechnológiák keretén belül. Egyébként elmondanám önöknek, hogy jelenleg a világban, és érdekes tény ez, hogy Kína vezeti a világot a, szín, a tiszta szén technológiák kutatása tekintetében. Erről ennyit. A harmadik kategória pedig a, a, a információs, kommunikációs laborok kikje. Ez egy általánosabb téma, itt nagyon sok minden ide tartozik. A meglévő innovációs tevékenységeket próbálja hálózatba fogni a tudásalapú társadalom érdekeinek megfelelően, és itt kifejezetten az üzletszerű működést várjuk el tőlük, tehát hogy azonnal átültessék az innovációkat szolgáltatásokba. Konkrét célokat sorolok itt föl. A lényeg az, hogy az ICT közösségben a Nokia, Philips, Thomson, a France Telekom, mint nagyon sok egyéb nagy cég részt vesz benne, már is, és arra próbálják felhasználni, amit mi nem bánunk, hogy agresszívebben lépjenek föl az innováció területén az interneten. Örül, örülünk, hogy ez beindult ez a gondolkodás, mert ez az agresszív terjeszkedés, internetfejlesztés ez Európán kívül valósult meg eddig, és most úgy néz ki, hogy Európa vissza jön a ringbe. A tudásközpontok Európában itt vannak, az egyes cégeket is felsoroltam a városok neve alatt, Németországból a Siemens, a Telekom, a SAP, Biztos vagyok ebben, hogy ez egy nagyon sikeres együttműködés lesz. Ez akik egyébként társ központokkal is felvette a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a, az innovációs eredményeket azonnal tovább terjesszék. Ugye Budapest, London és Olaszország egy városa tartozik e továbbadó központok közé. A tudás háromszög most kivetítve a konkrét ICT Lab területre. A kiken belül első dolgunk az volt, hogy olyan oktatási programokat alakítsunk ki, amelyek nagyon közel vannak a vállalkozásokhoz. És akikben résztvevő vezető egyetemek halandók voltak erre, örültek annak, hogy erre felkértük őket, és váratlan agresszivitással, jó értelemben vett agresszivitással mentek neki a feladatnak. Ennek is örülünk. Ugyanez igaz egyébként a multidisziplináris csapatainkra is. Tudósok közül ma sokan kezdenek magukban egy vállalkozói szellemiséget kialakítani ezen együttműködés eredményeképpen és nem felejtjük el azt a szempontot, hogy mindent a piacra akarunk vinni minél hamarabb. A fő ábra alatt vannak azok a mérőszámok, amelyekkel próbáljuk a szintjét mérni az együttműködésnek, a phd száma, a tudósok, kutatók, diákok mobilitása, stb. De végül is a legfontosabb mérőszám az, hogy mit produkál az adott együttműködés, mi az output. Ez a jelenlegi helyzet, tehát három fő kikünk van, és segítjük őket abban, hogy előkészítsék projektjeiket, ahogy elnök úr is elmondta. Nem volt könnyű az első néhány lépés, mert ennyi partnert összefogni hatékony módon komoly szervező munkát igényel, de sikerült és most már a múltban beszélhetek arról, hogy ezek megalakultak. konkrét munkára volt szükség, néha egy-egy évet is igénybe vett a megszervezése ezeknek a hálózatoknak. De most már ott vagyunk, hogy a tovább a következő fázis felé mozdulhatunk el, és ezek közül szeretnék néhányat ezen belül szeretnék néhányat kiemelni. 2010. júniusában ö, éves konferenciánk lesz Barcelonában, ahol a következő 7 év távlatait próbáljuk megvitatni egymással, és egyúttal ünneplünk is majd. Először fogunk a már működő kikek tapasztalataiból tanulságokat levonni. Ez nagyon fontos találkozó lesz, és biztos vagyok benne, hogy ugyan sikeres volt a kikek létrehozása, de most még fontosabb, hogy milyen irányban kell ellépni, milyen tapasztalatokat vonhatunk le a működésükből. Ahogy már említettem, tehát 7 éves keretprogramot akarunk kialakítani, a tanulságot levonni, stb. Ezek a 2010-es eseményeink. megemlíteni, itt még külön, hogy két héten belül megnyitjuk budapesti irodánkat, minden kész van hozzá, 35 fő fogott dolgozni, bár még nem véglegesedett teljesen a 35 fő, jelenleg 9 vannak, az év végéig 35-en lesznek, 2011 végéig 52-en. Autonomy. And I happy to say that this... Pénzügyi uh, autonómiára törekszünk, ö, minden lehetséges támogatásra szükségünk van, de ahhoz, hogy minél hamarabb megfogható eredményeket produkáljunk, pénzügyi autonómiát szeretnénk. A stratégiai kitekintés következik. Az első kikeken túlmutatóan mik az elképzeléseink? Már zajlanak az egyeztetések 2010 második felében sűrűsödnek majd ezekbe. A stratégiai innovációs napirendről, vagyis hogy mi történjen ezután. Ezt nagyon fontos tevékenységnek tartjuk, mert eh, gondolom önök is megértik, hogy a következő potenciális kikek finanszírozása csak 2014-ig lefedett, garandált ugye a hosszú távú pénzügyi terv keretében és két kikre is van most javaslat, de ö, amikor tárgyalunk egymással, akkor mindig felmerül a 2014-es dátum, hogy mi van utána. Tehát ö, megpróbáljuk áthidalni ö, ezt az időszakot. Fontos, hogy most tanuljunk a saját tapasztalatainkból. Örülök ennek a az összefoglaló tevékenységnek, tehát az ősszel. Úgy gondolom, hogy ez új lendületet ad az amúgy is lendületes kezdésnek, és inkubátorként működhet a 2012-es, 2013-as tevi, ö, előkészítő intézkedéseknek, hogy 2014 utáni időszakra konkrét projektekkel léthessünk elő. Erre szolgál tehát a stratégiai innovációs napirend. Igyekszünk időben javaslatokat tenni, tehát majd a 2014 utáni időszakra. Lesz egy stakeholder conference, megint csak a magyar elnökség alatt 2011-ben, és az első SIA-t, a Stratégiai Innovációs Agendát 2011 nyarára tervezzük elfogadni a a parlamenttel egyeztetve. Végül pedig el szeretném mondani, hogy az EIT nem csak egy konkrét kutatóintézmény, hanem egy alapítvány is, és hamarosan feláll. Ez egy kiegészítő lehetőség lesz arra, hogy a pénzeket, amelyekre pályázunk, kezelje és továbbiakra pályázzon. Ugyanakkor évekig tart majd ennek a kiépítése olyan alapítványt akarunk, amely megtámadhatatlan, függetlenségében, autonómiájában. És ez a négy vagy öt kis kocka nagyon egyszerűen összefoglalja, hogy mi a, a fő mottunk, a learn és lead kettősége, tehát tanulni akarunk és vezető szerepet játszani. Egyszerre a kettőt, minél hamarabb átültetni, tehát a gyakorlatban az eredményekbe azt, amit a kutatás produkál. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank für die vielen Informationen. Jetzt müssen wir uns allerdings alle... Köszönöm ezt a sok információt, de most minnyáján össze kell, hogy ragadjuk, szedjük magunkat, mert 5 óráig van időnk hiszen 5 óra után egy nemzetközi vendég jön körünkbe, és pontosan kell kezdenünk a munkát. Tizen jelentkeztek. Ezért a kérésem az, hogy a kollégák lehetőség szerint koncentráltan kérdezenek egy-két percig. Alkavályó az első. Thank you very much, uh, President. I would like to say... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Surman úrnak, illetve az EIT-nek, az Európai Innovációs Technológiai Intézetnek is köszönetet mondok munkájáért. Nem volt egyszerű a projektet összehozni eleinte, de nagyon örülök annak, hogy hogy alakulnak a dolgok, és örülök annak is, hogy az érintett felek megfelelően reagáltak a felhívásra. Szerintem az EIT e sikerének az a kulcsa, hogy a jó minőségű egyetemek, jól működő iparágak, vállalatok reagáltak a felhívásra. Most viszont a kikekre kell koncentrálni, hogy a stratégiai és pénzügyi agendájuk megszülessen, de úgy gondolom, hogy az EIT szerepe ezen túlmutat, és az európai egyetemek modernizálásának azt hiszem, hogy az EIT lehet a katalizátora, illetve az iparban is egyfajta modernizációt kell végrehajtani. Ez önökön keresztül lehetséges, és mindenképpen az európai innovációs övezetnek is jót tesz az önök léte. Kérdésem az lenne, hogy ön szerint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet hogyan járulhat hozzá az európai innovációs övezet megalakulásához, hogyan lehet együttműködni az európai kutatási tanácssal ebben. Hogyan lehet elősegíteni, hogy ez az övezet mi hamarabb megszülessen? Köszönöm. Köszönöm szépen, Nébler asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött. És annak ellenére, hogy konkrét áttekintés volna a napirenden, köszönöm, hogy tájékoztat arról, hogy hányadán is állunk az eseményekkel. Az első kérdésem a középvállalatok kékekbe való részvételére vonatkozik ezek a kis és a középvállalatok bekapcsolásra kerülnek el, és hogyha igen, akkor milyen módon, milyen léptékben. Aztán az EIT alapítványról, ez egy eh, saját eh, finanszírozási eh, intézmény, vagy pedig valami mást is végez. Negyed, harmadsorban a földrajzi lokációkról, helyszínekről beszélt. Ez ugyanaz, mint amik a klaszter kezdeményezések? Vagy ez valami más? Bedanke mich, kollége van Nistelrooy. Van Nistelrooy kollega. Hollandul fogok beszélni. Azt gondolom, hogy ezzel nem lesz problémája az előadónknak, tehát eh, én is gratulálni szeretnék a tempójához. Nagyon jónak tartom, hogy eredményeket akar produkálni, és Örülök annak is, hogy nem megismétlik eh, a mások által végzett munkát, hanem hogy tényleg itt az éghajlatváltozás és a fenntartható energiaforrások területén eh, próbálnak valamit elérni. Olyan ez, mint az Eurovízió, illetve az e- Európai Dalverseny, amikor mindenki verseng egymással. Nos, hát önöknél a jó gondolatok versengedek egymással. Nagyon lelkes volt az előadása, és sok lelkesültségről számolt be, de kérdezem, hogy milyen fajta, milyen reményeink vannak mondjuk a kikek tekintetében. Aztán másik észrevételem. Én magam is a regionális politikában tevékenykedem pontosabban a kohéziós politika re- regionális részén, és úgy gondolom, hogy a kolokáció nagyon hasznos. Tehát nagyon fontos, hogy koncentráljunk a kolokációra, És persze sok mindent tudunk, de ezt a tudást, ezt Európa más részébe kell mindig átvinni, és ez nem mindig jól működött. Igen, és ez nagyon jól illik a programban. Tehát még egy észrevételem van. Mikor szerzünk áttekintést arról, hogy az EIT-ben és a technológiai platformokban mi történik, ez minden különbözik-e, vagy pedig egy ilyen nagy fazékban keveredik ez a sok dolog. Tehát különösen gondolok a két a következő időszak utáni időszakra. Köszönöm. Erre a Dól asszony. En nombre de mi grupo, quiero agradecerle de verdad su presencia. Köszönöm szépen. A frakció nevében szeretném megköszönni, hogy ismét ellátogatott ide a szakbizottságba, és a munkájáért ismételten köszönetet mondok, gratulálok ehhez. Nagyon jó munkát végezen, és, és intézete is. Nos, meghallgattam, meghallgattuk a elvégzett munkáról szóló beszámolóját. kérdésem az lenne, hogy ön szerint az intézetet, intézetnek jobb dolga lenne akkor, hogyha a bizottság égisze alá tartozna, hogyha az, in, az innovációs és kutatási főosztály felügyelni, vagy főigazgatóság felügyelni. Nem tenne ez jót az intézetnek. említette, hogy milyen nagy tapasztalatra szert szent az EIT első éveiben, a pályázatok felhívások kiírásában. A hetedik keretprogram egyszerűsítésével foglalkozunk. Kérdésem az, hogy ez előtt, tehát a hetedik keretprogram előtt tettek-e valamilyen kísérletet arra, hogy az adminisztratív terheket csökkentsék a pályázók szempontjait figyelembe vették-e. Kérdésem az is továbbá, hogy a hetedik keretprogrammal keze- kapcsolatban van-e tanácsa felénk, hiszen az ön véleménye mindig érdekes számunkra. Van egy konkrét kérdésem is. Tudod, az jutott tudomásunkra, hogy visszautasítottak egy projektet azért, mert állami szervek is részt vettek benne. Ezáltal a politikai befolyás veszélye merül fel, ez pedig meggátolhatná a tevékenységek folytatását. Meglepett engem ez az indoklás, hiszen ez a, hiszen a pályázatban, az EIT pályázatában kijelentették azt, hogy a különböző Európai Uniós hatóságok nagyon fontos szerepet játszanak a kutatás és innovációs célkitűzések, prioritások meghatározásában. Kérdésem, hogy fel tud-e világosítani ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Balc úr, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, az ön intézménye meghatározott területen működik, és az előadása középpontjában a tudás háromszög áll. Amikor a felsőoktatás helyzetéről hallottunk beszámolót, a tudás háromszög volt a középpontban. Ha a hatos keretprogram tapasztalatairól a tudás háromszög állt a középpontban. Ön azt mondta, minél hamarabb megfogható eredményeket szeretnének. A kérdésem az, hogy mit érez konkrét visszacsatolásnak, kézzelfogható eredménynek, amin le tudja mérni majd, hogy eredményeket értek el. Tehát nem olyan válaszra gondolok, hogy növekszik Európa versenyképessége, hanem talált-e olyan paramétereket, aminek a segítségével le tudja majd mérni az intézmény kézzelfogható eredményeit. A második kérdésem, jelenleg kilenc alkalmazottal működnek. Ki szervezte, hogyan volt képes ezeket a kikeket, a munkájukat, feladatát megszervezni, ha jelenleg kilencen vannak? A harmadik kérdésem, az igazgató tanácssal kapcsolatos, hiszen az igazgató tanács szakmai háttere, személy összetétele meghatározó. Hallottunk a politikai befolyásról. Egyet érte ön azzal, helyesnek tartja-e, hogy Magyarországot az igazgató tanácsban ilyen múltan nem rendelkező, aktív politikus képviseli, aki ma is parlamenti képviselő. Nächste Frage, Kollegin Tikau. Tikau asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să... Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Surmans úrnak szeretnék én is köszönetet mondani, nagyon érdekes előadást hallottunk. Kérdéseim lennének. Itt van egyrészt a ö, földrajzi lefedettség kérdése. Ezt a kérdést egyébként már két másik kollégám is felvetette. Surman szúr. Kérdésem az, hogy hogyan változtatták, hogyan választották ki ezeket az innovációs központokat, vagy tudásközpontokat? Ön szerint milyen akadályokkal minden akadályokkal küzdenek ezek a központok, hogyan lehetne elérni, hogy nagyobb legyen a földrajzi lefedettség. Hasonló szellemben tennék fel még egy kérdést, konkrétan a szellemi tulajdonjogról. Örülök annak, hogy a privát szektor ilyen nagy mértékben részt vesz az önök tevékenységében. Ugyanakkor, ha a földrajzi lefedettség nem megfelelő, nem terjed ki az egész Európai Unióra, akkor fennáll annak a veszélye, hogy versenyképességi központok alakulnak ki, és ez, ez, ez hátrányos azon régióknak, akik nem vesznek ebben részt. Tehát a kikek kiemelnek bizonyos régiókat, más régiókat pedig háttérbe szorítanak. Kérdésem az, hogy hogyan viszonyul ön a szellemi tulajdonjoghoz, hogyan lehet jobban, jobb földrajzi lefedettséget elérni Európában. Még egy dolog van, amit szeretnék föltenni. Ön szerint miért nincs az összes tagállamnak, miért nincs képviseltetve az összes tagállam az önök intézményében? Correra de Campos. Correra de Campos képviselő. Presidente, eh, uma pergunta apenas. Eh, Köszönöm szépen. Egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni, de még a kérdés feltevése előtt el kell mondjam azt, hogy másodszor eh, másodszor van alkalmam önnel személyesen találkozni, és minden alkalommal jobb benyomást tesz rá. Megköszönöm tehát, hogy eljött ide. A kérdésem a vezető szerephez kapcsolódik, illetve a vezérigazgató személyéhez. Surmans úr azt mondta, hogy vakon bízik a vezető szerepben. Nagyon fontos ez. Kérdésem, hogy egy vezérigazgató típusú személy hogyan tud ilyen sok vállalkozást, intézményt egyszerre vezetni, mikor ehhez a költségvetése igen szegényes. Hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretném én is megköszönni Surmans igazgató úrnak, itt vagyok, I'm here. Szeretném megköszönni Surmans igazgató úrnak az előadását. Volt már alkalmam az EIT eddigi tevékenységéről hallani, és megmondom, hogy pozitív benyomásaim egyre emelkedőbbek, egyre jobbak. Tényleg köszön, köszönettel tartozunk ennek a, ezért a munkáért, és az én kérdésem, a két kérdésem van, amely egyik, egyiket már többször megemlítették előző kollégáim, de szeretnék hozzájuk csatlakozni. Egyik a geográfiai vonatkozású dolog, tehát hogy hogyan, hogyan hogyan tudja az ön intézete <clears throat> tehát a, kiterjeszteni a munkát, de hatékonyan a közép-kelet-európai országokra, mert azok az országok, ahol én személy szerint majdnem 30 évig a felsőoktatásban és kutatásban dolgoztam, tudom, hogy pont az ön által előterjesztett, illetve bemutatott há, tudás háromszögben nagyon sántikálnak bizonyos kapcsolatokban, például a vállalkozás és felsőoktatás közötti kapcsolat, a vállalkozás és kutatás, innováció, technológia közötti kapcsolat bizony nagyon, nagyon e, e, szegényes, vagy nagyon rossz helyzetben van sok esetben. Ha összehasonlítom más e, nyugat-európai országokkal, nagyon jó lenne, hogyha ezt homogenizálni tudnánk, és ebben az önintézete szerintem egy vezető szerepet játszhatna. Rem, nagyon remélem, hogy az, amit betetszett jelenteni, hogy Budapesten meg, két hét múlva megnyitják a budapesti központot, hogy ez majd hozzá fog ehhez járulni, ehhez, ehhez szeretném a véleményét hallani, hogy milyen leter, lefedettsége lesz majd a Budapest, budapesti intézetnek, és még egy utolsó kérdésem van, azok a, azok a témakörök, amelyet fölvázolt a az alacsony szénkibocsátású technológia, klímaváltozások és az ICT központokon túl a jövőben milyen elképzeléseik vannak még új kutatási ágazatokról, amelyek be, amelyeket majd le fognak fedni. Én konkrétan rákérdeznék, hogy a nukleáris kutatási csomaggal szándékoznak-e foglalkozni a jövőben például fúziós reaktorok és ilyen technológiáknak a, a kutatása, innovációs és technológiai beállítottságára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. És most megadnám Skurmans úrnak a szót, és utána még a bizottság képviselőjének is, képviselő hölgyének is megadnám a szót. Köszönöm szépen. Elize Bulman vagyok, a régiók bizottságát képviselem, és azt szeretném kérni, hogy a regionális innovációs központokról mondjon még valamit. Köszönöm szépen! és akkor még a bizottságnak, az Európai Bizottságnak is megadom a majd Skurmanz úr utána szót. Well, first of all, thank you very much for all these uh, very good questions. Megköszönöm ezeket a kiváló kérdéseket. Próbálom ezeket csoportosítani, így talán hamarabb végzünk, ha megengedik. a legkéne. azt szeretném, azzal szeretném kezdeni, hogy a mi megközelítésünk hogyan segíthet. Szerintem először is az Európai Kutatási Tanács adhat némi segíti, segítséget, hiszen eh, kitűnő tudósokat látnak el európai ötöndiak a finanszírozással, illetve ezt nagyon jó innovációkkal kell párosítani. Mint említettem, a tudomány önmagában még nem vezet innovációhoz, innovációhoz, de azért nem szabad a tudományt, a tudósokat sem elfelejteni. Az oktatással kapcsolatban hasonlókat mondhatok. Úgy vélem, hogy az oktatást magasabb szintre kell emelni. A vállalkozással kapcsolatban sok országban tapasztaltam világszerte, hogy mi le vagyunk maradva itt Európában. Azt hiszem, előnyükre szolgálna, hogyha kikben résztvevő kiváló egyetemek bevált gyakorlatait cserélni tudnánk, hiszen oktatás és, és az oktatást a kutatással össze kell kötni, hiszen ezeket nem lehet szétválasztani. Aztán jövőbeli munkánk. Talán Iber asszony tehette fel azt a kérdést, hogy az alapítványnak milyen lesz a finanszírozása, hol van Nibler asszony, ott van. Nos, az alapítvány finanszírozásának kérdése nem egyszerű. Ma még nem tudok erről részletesen beszámolni. Nekünk vannak elképzeléseink, ezekről beszélhetnék, de ezek még csak elgondolási szinten léteznek, nem, konkrétumban nem számolhatok be. Aztán klaszterek kérdése. Néhány hónappal ezelőtt volt egy klasztereknek szentelt eh, konferencia, és meggyőződésem, ezt ott is elmondtam, hogy a klasztereknek meghatározó szerepe van Európában. A klaszter politikának komolyabb a hatása, és itt kapcsolódok fel Niszorúi kérdéséhez is, tehát nagyobb lesz a hatása a klaszter politikának, hogyha ezt össze lehetne kötni a kolokáció kérdésével. A klaszterek sokszor kell, vagy kelletlenül így úgy együttműködnek. Pedig az lenne a lényeg, hogy a régiók lelkesen, saját érdeküknél fogva együttműködjenek. Annak semmi értelme, hogy, hogy ne eredmény alapú legyen a megközelítés. Tehát az a lényeg, hogy mi, milyen eredményt érnek el ezek a klaszterek. Fanny Iszeroly úr. Még egy kérdést feltett. A VIT-vel kapcsolatban e, ez ilyen típusú tevékenységeknek, csak egy részét finanszírozzuk, a strukturális alapokból és egyéb alapokból finanszírozzák a többit. Jelenleg a, azt mondhatom el, hogy a, ö, három, a tudás háromszög, a együttműködés, a vezető szerep gondolata, illetve az a ö, tény, hogy a többi állam a e, világ többi része sokkal versenyképesebb, gyorsabb, mint mi. Nos, ezek mind egy irányba mutatnak. Ennyit erről. És azt hiszem, hogy a kolokáció témája, a kolokáció gondolata, eszméje, mint olyan, megváltoztatta a viszonyokat. Ez egyfajta paradigmaváltás volt. Régebben Európában arról beszéltünk, hogy először is fel kell kutatni a tudást, aztán ezt valamilyen formában, ennek valamilyen formát kell adni, és aztán majd csak lesz valami. Nem. Most már egyértelműen az a kiindulási alap, hogy eredményt kell valahogyan felmutatni. Máshogy nem lehet mérni ezeket a dolgokat, csak eredmény szempontjából. a JTI-kről, a közös projektekről. Azt gondolom, hogy ezek nagyon hasznos kezdeményezések. Az mi intézményünkkel is lehetnek összefonódások. De nem azonos a két dolog. Sokan föltették a földrajzi lefedettség kérdését, és nagyon örülök annak, hogy ezt ilyen nyíltan megtették. Nos, ez egy érdekes dolog, de hát az EID legfőbb feladata nem az, hogy a földrajzi lefedettséget megoldja. Az EIT feladata az, hogy a három kiválasztott témában elérjen valamit, klíma, energia és IKT. Ez a három kiválasztott téma. Azért ezeket a kikeket választottuk, mert a kiválóság elve alapján, illetve a vezető szerep és a vállalkozó szellem alapján ezek voltak a legmegfelelőbb formák. Próbáltuk ezt leegyszerűsíteni. Egyébként több javaslat született erről régebben, aztán végül az igazgató tanácsülésen csak hat pályázatról beszéltünk, az, amire Réna Madurell asszony utalt, az nem volt ezen hat között. Röviden megvitattuk a pályázatokat, egyetlen titkos szavazásra került sor, az összes igazgató tanácsi tag részt vett a egész folyamatban, és egyetlen szavazással döntöttünk a kiválasztott projektekről. Egyszerű és gyors folyamat volt ez. Most lehet, hogy úgy vélik, hogy ez, lehet, hogy, lehet, hogy úgy vélik, hogy ez földrajzi szempontból nem tökéletes. Nos, ehhez kap, ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a kikek változnak idővel, és ez azt jelenti, hogy Európa más részét is bevonjuk majd a jövőben. A másik észrevételem, hogyha a kikek jól működnek, akkor ez azt jelenti, hogy egymást segítik a különböző országok, azok, azon országok számára is inspiráló lehet az, aki akik nem vesznek részt. Ott van például Lengyelország, Spanyolország, Magyarország, Olaszország. Ne gondoljuk azt, hogy a földrajzi lefedettség nagyon szűk, nem annyira szűk. De hogyha elfogadják a kollokáció elvét, akkor a földrajzi lefedettség sosem lesz tökéletes hogyha csak a földrajzi lefedettség számít, akkor nem, tudjunk, nem tudjuk koncentrálni tevékenységünket, nem fog működni az egész kollokáció. Ennyit őszintén erről. Aztán föl, kaptunk egy, vagy kaptam egy kérdést a vezérigazgató, vagy a vezető személyiség szerepéről, hogyan lehet kis költségvetéssel ennyi mindent kezelni. Nos, ennek a személynek egyfajta rálátással kell rendelkeznie az összes általa felügyelt szervre vagy entitásra. Ugyanakkor szerepe az is, feladata az is, hogy az ipar részéről is, tehát a kikben az ipar részéről résztvevők is pontosan lássák és értsék az ő szerepét. Előfordult az az eset, hogy a kik vezető személyisége megfelelően munkálkodik, de a dolgok kicsúsznak a kezéből. Nos, ezt el kell kerülni, hiszen az a lényeg, hogy eredményt érjünk el, és mindenkit ez motiváljon. Szerintem a jelenleg kiválasztott három vezérigazgató vagy vezető személyiség képes arra, hogy ellássa feladatát. Azt hiszem, kaptam egy kérdést a mérhető fejlődésről, vagy az eredményekről, hogyan lehet mérni, hogy mennyire eredményes a mi tevékenységünk. Hogyan is válaszolhatnék erre szépen? Európában a tevékenységeket, projekteket, programokat sokszor az input szempontjából vizsgáljuk. Pedig nagyon nehéz output szempontjából, tehát eredmény szempontjából vizsgálni a vállalatokat, vállalkozásokat, vagy bármit. Százezer kritérium alapján lehet ezt megtenni. Jelenleg előkészítettünk egy úgynevezett scoreboardot, vagy eredménytáblát, hogy a kikek munkáját mérhessük. Ezről most nem tudok beszámolni, jövőben ezt majd megteszem, hiszen szerintem a kikeknek először ezt velünk kell megbeszélni, megtárgyalni. Velük kell egyetér, vagy megegyezni abban, hogy a teljesítmény mérő paramétereket hogyan kell megszabni. És ezeket pedig el fogjuk közösen fogadni, az alapján kapjuk meg, kap, kapják meg a támogatást, hogy, hogy hogyan lehet, hogy hogyan teljesítenek. Úgyhogy nyilvánvalóan piacorientált a dolog, az is elképzelhető, hogy több kik alakul így ki. Köszönöm szépen, ennyit szeretem volna mondani. Köszönöm, a bizottság lemondott arról, hogy hozzászóljon, ezért éppen betartottuk az időnket. Köszönöm szépen Skurman úrnak, épp ahogy a Kampasz kollég is megtette, hogy itt volt, mindig örömmel halljuk Önt, és öröm mindig eh, látni, hogy milyen új gondolatok jelennek meg. Persze, nagyon nehéz megérteni, hogy hogy működik az intézmény, és nagyon nehéz erre ráállni. Hogyha azonban úgy döntünk, hogy valamit csinálunk, ami Európát a világméretű versenyben előre viszi, akkor a régi kritériumokkal ez nem megy el. Az egyetlen kritérium a legjobb, a legmagasabb excellencia, a legkitűnő, legkitűnőbb eredmény, és ez persze kockázatos. Beismerem, hogy az EIT kapcsán egyre kritikus, eleinte nagyon kritikus voltam, de egyre inkább meg vagyok róla győződve, hogy ez egy út, amely segíthet bennünket, hogy más projektekben is módszertanilag tanuljunk belőle. Köszönöm szépen! Madurel asszony észrevételére utalok, hogy az EIT-ből talán más programok számára is hasznos tanulságokat vonhatunk le. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt volt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Tisztelt kollégák! Kérem, hogy foglaljanak helyet, folytatjuk az ülést. A fotózásnak vége, és nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Nonu Tanaka urat. Nem minden nap adódik alkalom arra, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség igazgatóját láthatjuk vendégül olyan személyiség érkezett személyben körünkbe, aki az energiapolitika értelmezése szempontjából talán a legfontosabb autoritás a világban, és aki figyelt és olvasta a szakirodalmat, az tudja, hogy ő évek óta energiapolitikai, klímapolitikai kérdésekben elismert szaktekintély folyamatosan hallatja hangját. Tanaka úr nagy öröm számunkra, hogy eljött körünkbe. És sajnálom, hogy egy napirend végére tudtuk ö, csak beiktatni az ön programját, de semmiképpen nem akartunk lemondani arról, hogy találkozunk önnel, és akinek még most sütörtök délután volt idejét maradni, az kifejezetten ön miatt maradt itt. Köszönöm, hogy vette a fáradtságot, hogy elutazott hazánk, és hát várjuk, hogy a 2009-es, 2010-es évre vonatkozóan milyen energetikai kitekintést fog nekünk adni. Itt a pillanat, hogy megismerjük a tényeket, és gyakran itt túl gyorsan döntünk, most végre a kemény tények ről lesz szó, öné a szó. szó.あの今日ここに呼んでいただきまして大変、えー、名誉なことだと思っています。Unfortunately, e, Japánul üdvözöltem Önöket. Tudom, hogy Japánból nincsen tolmácsolás. E, kerestem a japán csatornát. Úgy látszik, hogy Japán még nem érett meg arra, hogy az EU tagja legyen, ezért most lefordítom önmagamat, és azt mondtam japánul, hogy bocsássák meg nekem a rossz angolságomat. Köszönöm elnök úr, hogy meghívott szakbizottságuk ülésére az Innováció, Kutatás és Energiaügyi Szakbizottság mai eszmecseréjére. Az IEA 74-ben alakult meg a Nemzetközi Energiaügynökség, és a Japán, USA és sok európai ország együttműködésével egy nehéz időszak után az energia ellátás biztonsága volt akkor is az aktualitás, és az, hogy felkészüljünk egy olyan eshetőségre, amikor esetleg elmarad az olajszolgáltatás, hogy Európa, illetve hát ennek a szervezetnek a tagjai 90 napos tartalékkal rendelkezzenek legalább, amivel áthidalhatják az ellátási válságot. Tudják, hogy Párizsban az, van az, az OECD központja, és onnan indult ki a gondolat, az energiabiztonságra új intézményt akartak létrehozni. A történelem során kétszer volt ilyen súlyos válság 99-ben, amikor Irak megtámadta ö, Kuwaitot, és másodszor, amikor pedig a Katrina ö, hurikán pusztított Amerikában, ahol valóban 30 napig teljesen kiesett az energiaszolgáltatás, és ö, egy nagy területen, és ez azonnal fel is vitte az energiahordozók árát. Ez volt az eredeti célkitűzés, de azóta ki bővült számos egyéb aspektussal. Az energiaellátás biztonsága nem csak az olajra, most már a gázra is vonatkozik. Tudjuk, hogy az európai országok közül sokan szenvedtek a gázellátás kimaradásaitól. Kemény terünk volt 2006-ban, 2009-ben, és nem csak a gázellátás biztonsága, hanem az áramellátás biztonsága is most aktuális, hiszen az áram nagy része gáz elégetéséből származik, tehát a két dolog összefügg. Tehát az energiállátás biztonsága számos energiahordozóval összefüggésbe hozható. Az energiaellátás biztonsága szempontjából az energiatakarékosság, a hatékony energiafelhasználás a legkézenfekvőbb megoldás. De nyilván, hogy a keresleti oldalon elérhető célokkal, amelynek, amelyeknek persze klíma vonatkozásai is vannak, nem lehet mindent elérni. Tehát csökkenthetjük az energiafelhasználást, a széndiokszid kibocsátást, és ha így cselekszünk, akkor a klímaváltozás lassítható. A, ami a kitekintést illeti, a világ energetikai helyzetére, a hatékonyság, az energiabiztonság, a klímaváltozás szempontjai alapján. Nos, a biztonság és a klímaváltozás ö, tulajdonképpen ugyanannak az éremnek a két oldalai. Most térek rá az elemzésre, elmondom önöknek, hogy milyen következtetéseket vontunk le. Engedjék meg, hogy először egy ábrát mutassak önöknek, amely azt mutatja, hogy a primér energia igény hogyan alakulhat várhatóan 2030-ig. A gazdasági válság után várhatóan felépülünk a válságból, és az energia iránti igény továbbra is nőni fog 2010 és 20 között. 40 kal nőhet napjainktól 2030-ig akár, hogyha a kormányok nem tesznek komoly intézkedéseket a klímaváltozás, a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. A business as usual, tehát a jelenlegi trendek továbbvitelét mutatja ez az ábra. De a szénről át lehet állni más energiahordozókra. A szén semmilyen szempontból nem tekinthető hosszú távon opciónak. Az olajra vonatkoztatóan szeretném megmutatni önöknek, hogy miért nem fenntartható a jelenlegi trend. Ez a grafikon megmutatja, hogy hogy nőtt és hogyan fog várhatóan nőni az olaj iránti igény. Nyilvánvaló egyből, ha ránéznek, a sötét zöld részre, hogy a meglévő alajmező kitermelése drámai módon csökken. Kimerülnek az olajtartalékok, az olajmezők fizikai korlátaikat kezdik elérni 2020-ban, 2030-ban. És csak ahhoz, hogy ezt kompenzáljuk, ezt a jelentős kiesést, naponta 43 millió ö, hordónak megfelelő kitermelés pótlásra lenne szükség. Ez a szaud-arábiai kitermelés négyszerese, tehát négy Szaudarábiára lenne szükség ahhoz, hogy a természetes módon csökkenő olajkitermelést pótoljuk. Sőt, hat Szaudarábiára, ha 2030-ra gondolunk. Tehát igen, kemény dió az olaj téma, az olaj kitermelés jelentősen fog csökkenni. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a földgázzal. A földgázzal hasonló a helyzet. A gáz iránti irány, igény nőni fog, hiszen a gáz ugye kevésbé szén, alacsonyabb széntartalmú energiahordozó, mint az olaj, és így a klíma szempontjából pozitívabb, de ugyanez vele a gond, hogy a kitermelés volumene a gázmezők kimerülése miatt ugye ez a zöld mezők mutatják ezt, jelentősen csökkenni fog. Ugyanakkor az igény pedig nőni fog. 2700 BCM ö, egyenérték ö, kitermelésre lenne szükség ahhoz, hogy a kiesést pótoljuk. Ez a jelenlegi orosz kitermelési kapacitás négyszerese. Tehát négy Oroszországra lenne szükség ahhoz, hogy 2030-ig a, csak a kiesést pótoljuk, és akkor még nem számoltunk az igény növekedésével. Tehát ugyan igaz, hogy van bőven még energiahordozó a föld alatt, de óriási beruházások nélkül ez nem lesz a közeljövőben már hozzáférhető. És ez gazdasági, klíma ügyi és biztonsági problémákat is felvet. Ez az ábra azt mutatja, hogy az energia ágazatnak várhatóan milyen lesz a széndiokszid kibocsátása. Valamivel mérsékeltebb a növekedés, mint az energia iránt igény, de a széndiokszid kibocsátás 60%-a az energiatermelésre vezethető vissza. És hogyan lehet csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, hogyha jelentősen nő az energiahordozók iránti igény? Az OECD országok nélkül és velük együtt mutatja a fekete és piros vonal a trendet. A, a, gazd, a kínai gazdasági növekedés óriási szénfelhasználással jár, és csak Kína ö, szén alapú energiahordozó felhasználása óriási globális növekedést ad a széndiokszid kibocsátásnak. Tehát a carbon capturing és storage technológiáknak Kínában óriási jelentőséget tulajdonítunk. Ez önmagában, ha az Kínában megtörténne, globális hatással járna ezeknek a bevezetése. Tehát a klímaváltozásról tárgyalóknak most már komolyan kell venni a dolgukat, mert egyébként elérhetetlenek lesznek a célok. The proposal from which IEA made to mitigate CO2 a széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkozik ez a grafikon. 2007-től mutatja gigatonnákban a referenciát a piros vonal, és a 450-es szenárió az IPCC-vel összhangban valósíthatná meg csak azt, hogy a két fokos klíma, vagy hát hőmérséklet emelkedésnél maradjunk. A 2050 ben a széndiokszid kibocsátást a zöld ábra mutatja, és hogyan lehetne a pirostól a zöld aljához elmozdulni. Milyen széndiokszid csökkentő ö, eszközeink vannak a nem OECD országokban. Az északi fejlett országok nem csak a saját, hanem az OECD nem tagállam országok költségét is át kell, hogy vegyék, mert egyébként semmi esély a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. A technológiák 2030-ban látható ez, hogy 57%-kal csökkenthető lenne energia hatékonyság növelésével a szindioxid kibocsátás. Ez egy könnyen elérhető cél. Tehát erre kell elsősorban törekedni a fejlődő országokban, mint például Kínában. A megújuló erőforrások, a bioüzemanyagok, a nukleáris energia és a CCS 21, 13 és 20 százalékos arányban képviseltetnék magukat. Kiszámoltuk, és a tárgyaló feleknek igyekeztünk megmutatni, hogy milyen a globális szénkibocsátás, és ez hogyan oszlik meg az egyes országok között. Ez az ábra azt mutatja, hogy 2020-ban, tehát ez most nem 2030, már 2020-ban a legnagyobb széndiokszid kibocsátó a világban Kína lesz. A kék része az oszlopnak az a potenciális csökkentési lehetőség, amit nagyon intenzív nemzeti program végrehajtásával egy gigaton na, nagyságrendben talán csökkenthető lenne a széndiokszid kibocsátás. És ez a 2020-ban szükséges csökkentésnek a negyede. A kínaiak azonban nem ö, hajlandó konkrét számokat vállalni, csak azt mondják, hogy törekszenek arra, hogy 40-45 százalékosra emeljék a hatékony technológiák arányát. De ha jobban oda figyelnénk, akkor 47,8% is elérhető lenne. Tehát Kína végül is vállal dolgokat, de még nem eléggé ambíciózusan. Többet is lehetne Kínától elvárni. A számok egy dolog, de az intézkedések azok, amelyek számítanak ha az Európai Unió 2020-ig 0,45 gigatonna, 45 gigatonnával akarja csökkenteni a kibocsátását, és az 1990-es értékhez képest 23%-kal, akkor azt látjuk, hogy 2020 és 1999 között ez a 20%-os vállalás még mindig kevés. A 30%-ot kéne megcélozni. We compare United States and this... Az USA-val együttműködve kéne ezt tenni. Az csökkentés 7-8%-a lehet az USA-é, körülbelül ennyit vállal is. Ez csak az otthoni ö, csökkentés aránya. Ha ezt már elérik, akkor már jó helyen vagyunk. A, ha viszont a jelenlegi trend, trend folytatódik, akkor ö, a csökkenés nem lesz olyan nagy. Most a 450-es szenáriónak az energia iránti igénynek az energiahordozók szerinti lebontását látjuk a foszilis energiahordozók, mint a gáz, olaj és a szén elérik a csúcsukat 2020 körül. Ha a 450-es szenárió megvalósul, és a sikerül elérnünk, akkor, akkor az energia iránti igénynek is el kell érni egy csúcsot, és utána csökkennie kell. nem az, a kínálati oldalon kell, vagy lehet csak a, a csúcsot elérni, hanem a keresleti oldalon is. Ez egy nagyon fontos üzenet. Tehát a, a, kar, a szén kibocsátás mentes energiahordozók, mint például az atomenergia aránya akár 32%-ra is nőhet, de az érem másik oldala az, hogy a 450-es már ambíciózus szenárió szerint az első primér energiaellátás 65%-a még mindig fosszilis energiahordozókból fog származni, és ez 2030-ban is még így lesz. Tehát a fosszilis energiahordozók továbbra is be kell még ruházni. A kőolaj felhasználást mutatja ez az ábra, 2008-as árakon ha a politikák nem valósulnak meg, akkor akár 120 dollár is lehet hordónként a nyersolaj ára. Ha a 450-es szenárió megvalósul, akkor ez 90 dolláron tartható. De úgy látjuk, hogy a szén ára, ö, szén árától is függ ez, és a szénára vonatkozó projekciónk pedig 50 dollárról 110 dollárra nő 2030-ig, és ha ezt a 110 dollárt összevetjük az olaj árával, akkor 40 dollár különbséget látunk. Magyarul az olaj ára valószínűleg nem fog úgy csökkenni, mint ahogy várjuk, az az olcsó energia korszakának vége. Ezzel meg kell tanulnunk élni, tehát az olaj és a szén ára is nőni fog, és minden döntéshozónak ebből kell kiindulni, ezt el kell fogadnia, mert egyébként a 450-es szenárió nem valósul meg. Még a, ha 450 szenáriós esetén is Európának sokkal több 100 eh, ECM-mel többet eh, kell importálnia 2030-ban. Eh, Még a 450-es szenárió esetén is földgázot kell importálnunk nekünk is, és a világ többi részének. A földgáz ellátás biztonsága rendkívül komoly probléma, és gyorsan azt kéne elérni az energiabiztonság érdekében, hogy ne fogyasszunk annyi gázt, annyi földgáz Tehát takarékoskodni kell az energiával, illetve diverzifikálni kell az energiaforrásokat, a megújuló energiaforrások felé kell fordulni, a nukleáris energia felé, ez nagyon fontos, és három, egy harmadik dolog, a források diversifikálása ne Oroszországtól függön jön annyira Európa, hanem a Kaszpi régiótól, a közel-keletről, illetve Észak-Afrikából is be lehet, be lehet hozni. Aztán nagyon fontos a folyékony földgáz importálása is. Nagyon fontos az is, hogy Európának egyetlen hangon kéne kelljen felszólalnia. Ez az Európai Bizottság alap gondolata, hogy földgáz, illetve elektromos áram területén létesüljön az egységes európai piac. Ez jó tenne az Európai Unió földgáz ellátásának, az energiabiztonságnak. Az lenne tehát az üzenetem az EU felé, hogy az energiabiztonságot valahogyan próbálják meg növelni, ilyen irányba mozduljanak el. Nagyon örülünk annak, hogy együttműködhetünk a bizottsággal, illetve az Európai Unióval. Ez az ábra azt mutatja, hogy globálisan mekkora elektromos áram előállít, előállításra kell fölkészülni. Nagyon sok olyan szén erőmű van, amelyeket be kell zárni, tehát ezt le kell majd csökkenteni, sokkal inkább az egyéb forrásokra, atomenergiára és más megújuló energiaforrásokra kell majd támaszkodni. Egyébként, hogyha bezárjuk a erőműveket, az nagyon komoly gondol. Egyébként jelenleg egy-két atomerőmű épül idén, pedig, és hogyha a jövőben megváltoznak a tendenciák, akkor 18-at kell építeni. Ugyanez igaz a napenergia erőművekre is, ebből akár 90-et is lehet egy mm, lehetséges, az is, hogy akár 90-et is kell majd egy évben előállítani, vagy megépíteni. Következő ábra, bal oldalon a beruházások látható. 8,9 millió dollárt kell 2030-ig ebbe a kérdésbe beruháznunk, de ö, nyol, ö, körülbelül 8 ö, trillió ö, dollárt lehetne megtakarítani. Tehát, mint láthatjuk, hihetetlen hasznot lehet ebből húzni. Kérdés az az, hogy hogyan lehet mindezt létrehozni és megteremteni. Következő ábra. Kiszámoltuk Kopenhága eredményeit, következményeit. Kopenhágától sokkal többet vártunk, mint amit, mint amit kaptunk, de az országok, a résztvevő országok így, így is tettek ígéreteket. Nem a 450, hanem az 550 ppm-es szenárió felé. Ez nem két Celsius fokos hőemelkedést, vagy hőmérséklet emelkedést jelent, hanem három Celsius fokost. jelenleg nagyon messze állunk a célkitűzésektől csak két harmadnyira értük el a célkitűzést, még egy harmadot el kell érnünk. Ezért is örülünk a kopenhágai ö, eredményeknek, a kopenhágai felajánlásoknak. Technológiai úti tervek, mi az előremutató úr. Nagyon fontos az alacsony szénfelhasználású széntechnológiák e- használata, ez nagyon fontos az építőiparban, cement ágazatban. Ez a lényege az úti tervünknek. A következő úti tervünk, vagy roadmapünk a gépjárművekről szól. Az új a, a, a, gépjármű eladások meg fognak csökkenni hagyományos gépjárművekre, vagy hibrid, de hibrid gépjárműveket vagy hidrogén felhasználású, vagy elektromos gépkocsik fogják ezeket fölváltani. Ez egy nagyon optimista, ugyanakkor ambiciózus előrejelzés, de erre van szükség ahhoz, hogy a 450-es szenárió létrejöjjön. Ez tehát nem pusztán előrejelzés, hanem erre van szükség ahhoz, hogy a 450 ppm-es szenárió megvalósuljon. Nagyon komoly befektetéseket kell kieszközölni a kutatás és fejlesztésben. Aztán itt a CCS-re vonatkozó ábra. Hogyha 10 vagy 20 kísérleti projektet kéne 10 vagy 20 kísérleti projektet kéne a G8-as találkozóra kijelölni, de ezt követően meg kell növelni a kísérleti projektek mennyiségét 2030-ra már 850 projekttel, és 2050-ben már 3400 projektre van szükség ahhoz, hogy a CCS megvalósuljon. Nagyon nehéz ezt a célt, kitűzést elérni, és nagyon fontos az, hogy a közvélemény is elfogadja a CCS-t, főleg a fejlődő országokban. Nagyon nehéz ezt elfogadtatni a fejlődő országokkal, illetve a kőolajiparral. Ki, te, ki tudja ezt a munkát elvégezni? Hogy lehet ehhez a pénzt megszűre, meg előteremteni? Az 50 az 50 dolláros vagy 110 dolláros kőolajárat mindenképpen el kell érni, hogy ez megtörténjen. Aztán földközi tengeren átnyúló elektromos hálózat kérdése nagyon fontos ez az EU számára. Napenergia. Észak-Afrikának nagyon komoly napenergia potenciálja van, ezt felhasználhatná az EU. A teljes a teljes elektromos áram 11%-át napenergiából lehetne fedezni 2050-ben. és azt gondolom, hogy egy nagyon ambíciózus és érdekes projekt a földközi tengeren átnyúló napenergia közvetítés vagy szállítás. Az energiahatékonyságot még számos módon lehet javítani, a nulla szén technológia is komoly lehetőségeket rejt magában. Nagyon fontos az, hogy az EU a kutatás és fejlesztésre kölcsön, diverzifálni kell az energiaforrásokat, illetve az energia hatékonyságot is növelni kell. Nagy örömben működünk együtt önökkel. Még egy ábrát azért mutatok. A széndiokszid kibocsátást láthatjuk itt, egyfőres, illetve az egyfőre GDP-t kérdés az, hogy hogyan lehetne a széndiokszid kibocsátástól elválasztani, vagy szétválasztani a gazdasági növekedést. Ez itt a lényegi kérdés. Ehhez, vagy ebben nagyon fontos szerepet játszhatnak az elektromos gépjárművek, az elektromos áram, a zöld elektromos áram termelése, vagy fejlesztése, generálása. Tehát bizonyos változásokra már vannak jelek. Úgy véljük, hogy történelmi átmeneti időszakot élünk, hiszen átlépünk az alacsony szénfelhasználású korszakba. Kérdés csak az, hogy a piac erre hogy reagál, és az árak mennyire lesznek változékonyak. Ez egyfajta biztonságot is jelent. Jelenleg a piaci szereplők tapogatóznak, és gondot jelent ez a nagy bizonytalansági tényező. Ugyanakkor ez jó, pozitív dolog. Ennek az átállásnak meg kell történnie az alacsony szénfelhasználású társadalomra, és el kell mondjam, hogy Európa vezető szerepet játszik ebben az átállásban. Sok sikert kívánok önöknek ehhez, az ilyen a nevében. És az IEA a jövőben is támogatni fogja önöket ebbéli tevékenységükben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Tanaka úr, ezt az előadást és a nagyon sok információt, amelyet átadott. Most pedig megadom a kollégáknak a szót, hogy tisztázó, hogy további kérdéseket tegyenek fel. De Castillo asszony volt az első. gracias, eh, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a Nemzetközi Energiaügynökség igazgatójának az előadását. nagyon részletes bemutatót tartott a 450-es eh, szenárióról, illetve a 2030-as kilátásokról. A következő kérdést szeretném föltenni. A klímaváltozás elleni fellépésben a kopenhágai tárgyalások sorsával kapcsolatban mi is mit is lehet tenni? Kopenhágában az a megoldás született, hogy nem született kötelező érvényű egyezmény, de ahogy ön is mondta, számos egyezmény megszületett a lehetőség szerint, és ezek lehetőségeket rejtenek magukban. Számos módon föl lehet lépni, de jelenleg az Asia Pacific Partnership módját választottuk, ez pedig nem más, mint egy alulról fölfelé építkező megoldás. Azt gondolom, hogy Japánban ennek nagy hagyománya, nagy hagyománya van, és sikeresen csökkentették az iparágak a széndiokszid kibocsátást, főleg azon iparágakra gondolok, akik nagy széndiokszid kibocsátással dolgoznak. Az enzel és különböző egyezmény ö, aláírókkal folytatott együttműködés nagyon fontos. Tehát arra lenne szükség, hogy önegyezményeket legyünk képesek elérni, aláírni, vagy elérni, amelyek arra kötelezik az egész világon az összes olyan iparágat, amely nagy széndiokszid kibocsátással dolgozik, hogy ez csökkentse. Tehát lo- lokalizálni kell ezeket az iparágokat, és szerintem egy ilyen ágazati megközelítéssel, amely alulról fölfelé építkezik, egyfajta benchmarkingot is ki lehetne dolgozni, közös szabványokat, normákat teremteni. Talán erre lenne most szükség, talán a Kopenhága utáni világnak erre lenne szüksége, és talán a mexikói következő fordulón ez meg is valósul valamilyen mértékben. Elnök Riera Madurell asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Tanaka úrnak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon-nagyon érdekes előadást hallhattunk a világ energetikai helyzetéről. nagyon részletesen magyarázta el nekünk a dolgokat, nagyon inspiráló, elgondolkodó, elgondolkodó dolgokat hallottunk, de hagyd tegyek fel mégis pár kérdést. Ismertette például azt, hogy rendkívül ö, nagy beruházásokra van ugyan szükség, de ön szerint akár ö, megvalósítható a 20-20-20-as európai célkitűzés, tehát energiamegtakarítás, megtakarítás energiahatékonyság növelése, illetve, illetve a megújuló energiaforrások ilyen mértékű felhasználása, ez valóban elérhető, ezt így gondolja? Elnök Odi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Odi képviselő. Egyrészt meg szeretném köszönni ezt a sok információt. Két kérdésem van az Európai Unióban A jogköröket a tagállamok között osztották fel. A közösség az ellátás biztonság területén kapott jogkört, kompetenciát. Azonban az energiagazdálkodás a piaci törvények alapján történik. Hogyan látja ön ezt a kérdést? Hiszen globális piacokkal van dolgunk, ahol a közszféra nagyon gyakran beleszól, beavatkozik, interveniál a piacra. Például az Európai Unió a domináns pozícióval való visszaélés tilalmát vezette be az északi régióban. Kérdezem tehát, hogy hogyan látja a piaci szabályok, meghatározzák az energia ágazatot, vagy sem. Egyáltalán érvényesek ebben. Aztán van még egy kérdésem a nukleáris energiával kapcsolatban. <clears throat> Konszenzus felé haladunk a nukleáris energia területén, hiszen ez nem bocsát ki széndiokszidot. Ugyanakkor a nukleáris hulladék vagy a nukleáris melléktermékek problémát jelentenek, és itt két opció van az amerikai, a hosszú távú tárolás és a francia megoldás, ahol a nukleáris melléktermékek újrahasznosításán gondolkoznak. Nem kellene az újra felhasználás kérdését is megvizsgálni az újrahasznosítás mellett. Köszönöm szépen, elnök úr, itt ülök. Köszönöm szépen, Tanaka úr. A nagyon rétű ábrázolását a problémának. Először kaptuk ilyen átfogó bemutatást erről a kérdésről. És minthogy az energiaigény szimulációjáról beszélt, egy olyan prioritásról beszélt, amely minnyájunkat érinteni fog, ugyanakkor pedig különböző termelési módszerekről beszélt, kitekintve a modellekre és szimulációkra, valamint arról beszélt, hogy különböző ár képzések is működnek. Nos, mindezt figyelembe véve tudhatjuk, hogy az emberek esetleg hogyan, másként reagálnak majd erre, mondjuk nem fogadják el az árakat. Van-e tehát arra vonatkozó javaslat, hogy esetleg az árszínvonalat, a különböző energiaforrások árszínvonalat egységesítsék? Nehogy valaki kétszer annyit fizessen az áramért, mint mások, hiszen ebben az esetben az nem hagyományos vagy fenntartható módszereket nem fogják elfogadni a második észrevételem. Azt mondta, Kína a legnagyobb széndiokszid kibocsátó, ezért a CCS módszer volna az egyedüli megoldás Kína számára ön szerint. Kérdezem, hogy hogyan próbálják majd meggyőzni Kínát arról, hogy a modern módszereket alkalmazza, hiszen Kína persze a normális módszert használná, és ilyen módon nem használná a CCS-t. Köszönöm szépen. Kaváljó kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Tanaka úrnak ezt a nagyon érdekes előadást egy hallatlanul izgalmas szakpolitikai témáról. Két rövid kérdésem van, az egyik a CCS-re vonatkozik. A referenciás szenárióban arról beszélt, hogy az OECD-n kívüli felhasználás eredményezi a legnagyobb széndiokszid kibocsátást, és arról beszélt, hogy a CCS Kína számára döntő jelentősége, ám a 450-es szenárióban csak 10%-kal jelöli meg a CCS csökkentési lehetőségét a világon. Miért van ez? Túl drága, vagy miért? Második kérdésem, Európa is a gázra vonatkozik. Felvázolta ki az anyagában Európa térképét 2020 ra tekint ki. Hát 2020-ra mindenképpen diversifikálni kell a beszerzési forrásainkat, és úgy gondolom, hogy az LNG, tehát a cseppfolyósított gáz eh, nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon, hogyha valóban az egész világról akarunk beszerezni. Ám az ön térképén az LNG csak nagyon kis százalékkal került feltüntetésre. Tehát kíváncsi vagyok, hogy kérem, hogy, hogy az LNG szerepéről tegyen észrevételeket, hogy mennyiben játszhat a szerepet az európai beszerzési források sokszínű vétételében, diversifikálásában. Köszönöm szépen, Tanaka úr! Azt hiszem, hogy az első kérdéskörre már válaszolhat, is parancsoljon Tanaka úr. Köszönöm szépen ezeket az fontos és egyben érdekes kérdéseket is. Először az ágazati megközelítés, a bottom up az alulról építkezés kérdésére. Nos, hogyha amikor a 450-es szenáriót számoltuk ki, akkor nagyon pragmatikusan jártunk el. Persze vannak ágazati megközelítések, amelyekről tárgyalás van, tehát azt mondtuk, hogy nézzük az ágazati megközelítést, nézzük a nemzeti intézkedéseket, amelyet az országok maguk tehetnek, nemzeti hatáskörük tekintetében, és nézzük az ágazati megközelítéseket. Mit tehetnek az egyes ágazatok? Az acél, a vasipar, a cementipar, a légiközlekedés és a szállítás és közlekedési ágazat általában. Hogyan tudják a leghatékonyabb modelleket kiválasztani, és hogyha létrejön a megállapodás, mennyivel tudjuk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Ugye egy gigatonnával lett ez itt feltűntve. Nos, mindezen opciókat megvizsgálva, még 1,7 gigatonnával csökkenteni kell a kibocsátást 2020-ra. Ezért tehát az OECD országokat egy piacnak tekintettük, és igyekszünk találni, hogy milyen cap and trade árat vagy cap and trade mechanizmust lehetne bevezetni. Nos, a válaszunk, hogy 2020-ban 50 dollár per tonna, széndiokszid, széndiokszid tonna lesz az ár, amelyel a célok elérhetőek lesznek. Próbáltunk a lehető legpragmatikusabban eljárni. És az egyik nagy cap and trade mechanizmus, egy ilyen mechanizmus nem tudja megoldani a világ problémáját. Ám ez a legenergiahatásosabb módja, hatékonyabb módja a CO2 kibocsátásnak, tehát összességében különböző intézkedéseket kapcsolunk össze és kombinálunk. Biztosítani akarjuk, hogy a pragmatikus intézkedések kombinációjával elérhető lesz a 450-es cél, a 450-es szenárió. Ez a célunk, ezért dolgozunk. Ennek az ára persze az lesz, hogy a széndiokszid tonnája 50 lesz, 50 dollárba kerül 2020-ban, 2030-ban meg 150 dollárba fog kerülni. Hiszen 2020-ig még az emissziót engedjük növekedni, utána jelentős csökkenést akarunk elérni. Egyébként az EU 2020-as politikája és céljai megvalósíthatók, de mondom, nagyon magas széndiokszid árat kell kivetni és ezzel az árszinttel a 2020-as célok, hatékonysági célok és széndiokszid kibocsátási csökkentési célok igenis elérhetőek lesznek. Ami pedig a piacok kérdését illeti Európában, az Nemzetközi Energiaügynökség úgy gondolja, hogy az energiabiztonság nak is piaci megoldást kell találni. Hiszen így tudjuk a leghatékonyabban a legolcsóbb forrásokat a piacra eh, bevinni úgy, hogy a leghatékonyabb, energiahatékonyabb módon dolgunk, dolgozunk, tehát a hatékonyság szempontjából a piaci megközelítése megoldás ahhoz pedig, hogy Európát működő piacként eh, biztosítsuk, ehhez eh, biztos, hogy eh, az energia, egy, egységes energiapiac lenne a legjobb opció, a legjobb megoldás. A skandináv országok példája kitűnő mutatja, hogy működik az egységes elektromos piac, Spanyolország és Portugália létrehozta az ibériai félszigeten a közös piacot, és ez is nagyon jól működik az elektromos árampiacán. Ezek a példák jól és ékes szódon bizonyítják, hogy egy egységes energiapiac Európában, persze, hogyha az, a konnektorok, az összekapcsolás jól működik, az országok között, és jó gázhálózatok alakulnak ki, melyek határokon átnyúlnak, valamint a szabályokat is harmonizálják, és létrejön egy egységes európai szabályozó testület. Nos, ezek a feltételei annak, hogy jól működjön a közös európai energiapiac. De még egyszer mondom, hogy a piaci rendszerben rejlik a megoldás. A meg, a megújuló energiaforrások területén is. Atomenergia. Az önök elnöke Barózó Párizsban egy héttel ezelőtt nagyon határozott kijelentést tett, ott voltam, és nagyon nagy hatással volt rám. Barózó. Azt hiszem történelmi változást bejelentő nyilatkozata. Hiszen az atomenergia széndiokszidmentes energiaforrás. Nagyon fontos megoldás a globális megoldás egy része, nem a megoldás, de egy fontos része a megoldásnak. Így hisszük ezt, így gondoljuk ezt. Valóban a hulladék, az atomhulladék kezelése ben különböző megközelítések vannak. Vannak országok, amelyek tárolják, mások pedig újra akarják hasznosítani. Ez az atomhulladék, az atomhulladék kérdése nagyon fontos kérdés, és nagyon nehéz probléma ám az atomhulladék kezelés kapcsán mm, jövő héten bemutatjuk majd a, az elektromos áram, áramgeneráció árára vonatkozó diagramot, egyébként megmutattam ezt önöknek. Itt a 30 dolláros széndiokszid árral számolunk, és ez azt mutatja, ez a chart, ez az ábra, hogy az atomenergia összevetve más forrásokkal a legköltséghatékonyabb opció. Tehát, és amennyiben. Azaz, hogyha az egyik országban a nukleáris opció mellett döntenek, akkor biztos, hogy ez lesz a megoldás egyik fontos megold- része, ez a mi javaslatunk és észrevételünk. Feltételezve persze, hogy a biztonsági intézkedéseket és a, ne, a, prelös, a atomfegyverek terjedésének tilalmának kötelmét betartják, illetve az atomáris anyagok terjedésének tilalmát, és fontos, hogy a nemzetközi normákat betartsák. Negyedik kérdés, a megújuló energiaforrásokba származó energia árának harmonizációra vonatkozó javaslat. Egyetértek vele, ám a napenergia vagy a szélenergiának támogatásra van szüksége, kormány támogatás nélkül nem lehet ezt bevezetni, főleg a kezdeti fázisban. Előrejelezhető jövendőbeli politikára van szükség, Anélkül, hogy tudnánk pontosan, hogy hogyan néz ki a jövő, a magánágazat nem fog beruházni ebbe a, ebbe a szegmensbe. Világos üzenetet kell tehát megfogalmaznunk arról, hogy hogyan néz ki a jövő. És azután az állami támogatást fokról fokra, via a via ki kell vezetni, csökkenteni kell, és végezetül így a piaci ár harmonizálódni fog. Kína. Nos, Kínának valóban szüksége van a CCS-re. A CCS ösztönzője pedig a széndiokszid ár maga. De ahhoz, hogy a széndiokszid árat <clears throat> csökkentsék, Kínának részt kell vennie, azaz, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentsék, Kínának részt kell vennie a széndiokszid kereskedelemben, és itt a Green Development Mechanism, a zöld fejlesztési mechanizmust kell bevezetni. Hogyha a nincsenek ösztönzők, a CCS nem, nem lehet bevezetni. Végezetül pedig. Hogy miért 10%-os a CCS részesedése? Nos, azért, mert évekbe telik, mire, való, mire megvalósítják a CCS-t, ezért 2030-ra csak szerénybecslést jeleztünk elő. Ahhoz, hogy ez a technológia szárnyakra kapjon, ahhoz először is egy pilot megkötő művet, széndiokszid elnyelő művet kell bevezetni, egy kísérleti művet kell kiépíteni, utána a tapasztalatokat levonni. Hát lássuk be, hogy a CCS egyelőre még nem kereskedelmi valóság, még nem végrehajtható, kiépíthető. Ám 2050-re meg vagyunk róla győződve, hogy az teljes erő, gen, áram előállításunk és energia előállításunk 50%-a megújulókból származik, majd is maradék 30%-a pedig a CCS-ben kerül tárolásra. Az LNG nagyon fontos az európai gázbeszállítás diversifikációja érdekében. Igen, az én diagramomból nem válik világossá, de valóban erősen feljövőbe van a folyós gáz formája. A gázára csökken, hiszen a nem konvencionális gázforrások az Egyesült Államokban oda vezettek, hogy csökken köz, rövid és középtávon a gázár hosszú távon, már csak azért is, mert alacsonyabb a széndiokszid intenzitás, egyre több gázra lesz szükségünk, ezért a piac egyre feszesebb lesz. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy az LNG nagyon fontos eleme az energiabiztonságnak. Azt is tudjuk, hogy sok európai országban már kezdi kiépíteni az LNG facilitásokat, azaz a cseppfolyós gáz befogadására és továbbadását szolgáló intézkedéseket, és ezek biztos, hogy fontos szerepet játszanak az európai energiaellátásban. Köszönöm. Tanaka úr, nagyon szépen köszönöm. Vannak olyan rendezvények, politikai viták, amikor az ember hazamegy és azt mondja, hogy jó, hogy itt voltam. Kár, hogy a többiek nem voltak itt. Azon kérdések tekintetében, amelyekkel szemben állunk, az energiállátás biztonsága, vagy pedig a tekintetben, hogy az éghajlatváltozás kérdésével hogyan bánjunk, itt nem elegendő csak szép terveket szőni, vagy erősen hinni bennük a tervekben, vagy pedig álmodozni, nem. Ez nem elég a kemény tényeket figyelembe kell venni, és nagyon hálás vagyok azért, hogy a vitába mégiscsak a higgadságot segített megteremteni, tényekkel szolgált. Hmm, nem biztos, hogy ez az egész igazság, de jobban megítéljük a helyzetet ezen tények segítségével. És talán ez abban is segíthet, hogy még tárgyszerűbbé tegyük a vitákat a mi házunkban, a tisztelt házban, ez alapvető. Bármilyen oldalon ül az ember a patkóban, a parlamenti patkóban, azt hiszem, hogy csak akkor léphetünk előre, hogyha tárgyszerűvé tesszük a vitát, okos érveket hozunk fel, és kitekintünk a költségekre is. Nem csak arról van szó, hogy maga magunkat megnyugtassuk, hanem valóban hatást is akarunk elérni. Köszönöm szépen, hogy nem csak egy, hanem legalábbis több ponton megvilágító erejű volt az előadása. Azt hiszem, minnyájunk nevében mondhatom, és úgy hiszem, hogy az olyan rendezvények, ahol az embernek megnyílik a gondolkodása, és tovább gondolásra serkentik a legjobb rendezvények. Köszönöm, hogy eljött, és köszönöm, hogy ilyen késői órán még, akik itt voltak, itt voltak. Merci beaucoup, thank you very much. Nagyon érdekes találkozó volt ez. Thank you very much.